So, schönen guten Morgen. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Üdvözlöm Önöket! Az utolsó ülésünkön itt a Foglalkoztatási Szakbizottságban a nyári szünet előtt. Személyesen is szeretnék köszönetet mondani, külön köszönetet a jó kívánságokért, ami eljutott hozzám a betegségem során. A technikus szeretném megkérni, hogy kicsit csökkentsük a hangerőt. Minden esetre köszönöm a jó kívánságokat. A betegségem során nagyon sokat kaptam ezek közül. 7-8 hónap, ez nem olyan egyszerű dolog, és még akkor is, hogyha brüsszeli összefüggésekben az ember egy kicsit tapasztaltabb, akkor is meg tudom érteni, hogy milyen nehéz a polgárok számára figyelemmel kísérni és én megérteni, hogy mi mit csinálunk Brüsszelben, hogy ezt hogy lehetne megváltoztatni, azt pillanatnyilag én sem tudom, de valahogy nagyon messziről nézve úgy néz ki, mintha távcsővel figyelnénk a dolgokat, és nem értjük, hogy mi történik. Tehát van még dolgunk bőven. Akkor nézzük a napi rendet. Először is a 11. napi rendi pontot el kell halasztanunk még hozzá november, bocsánat, a szeptember 28-ai ülésre halasztjuk ezt. Ami a fordítást, a tolmácsolást illeti, a horvát és írnyelv kivétel minden van. 9-11-45-ig van máltai nyelv, 12-én, utána máltai már nincs, de David Káza úgy tűnik, hogy nincs is itt, úgyhogy azt hiszem, hogy a, ha nincs itt, akkor nem kell bosszankodnom ezen. Az MP összetétele megváltozik. Anne Sander póttag lesz, majd itt van, Anne, itt van, látom. Üdvözlöm. És a helyére Constance Le Grip lép. A Foglalkoztatási Bizottság teljes jogú tagja ezúttal már. Eh, komoly tevékenységre számítunk tőle. Aztán kilépett még Michel Alio Marie, eh, volt eddig, ő eh, is lemondott, úgyhogy a pillanatilag nincs. A harmadik napi rendi pont alatt van még öröm Elégedésre okunk, jó eredmény született a negyedik trilóguson a karcinogén rákkeltő és mutogén anyagok kapcsán. A, nem ismerem még a részleteit a megállapodásnak, de az EMP ülésén 30-án, augusztus 30-án szavazunk majd róla, de olyan hírt kaptam, hogy nagyon jól mentek a dolgok a mi álláspontunk alapján, és hogy ez a következő 50 évben 100 ezer embert kívánunk megmenteni a haláltól. Itt a mutagén és karcinogén anyagok területén nagy lépést tettünk előre Maritának, és azt hiszem nagyon sikeres volt a tárgyalás, nagyon jó munkát végzett. Személyesen köszönöm Maritának és az alelnöknek összességében, hogy ennyire támogattak a távollétem alatt, nagyon jól helyettesítettek. Nem mindig ment konfliktusok nélkül, mint hallottam, de szerintem időközben a dolgok rendben vannak. Aztán volt egy delegációnk Tallinnba, Sambó kolléganő hogy Sambon kolléga vezette ezt, és a részleteket megtekinthetik. Sajnos időnk nincs arra, hogy a mai napon ezzel külön foglalkozzunk. Az utolsó ponton még itt. Itt vannak a jegyzőkönyvek a júni 21-22-éről és 2017. május 29-30-áról. Van-e megjegyzésük? Amennyiben ilyen nincs, akkor rögtön rá is térhetünk a negyedik napi rendi pontra, a business modellek, az üzleti modellek közül a közösség, gazdaság hatása, foglalkoztatás és a szociális bizottságra az EU-ban. Intenzívebben kívánunk ma foglalkozni ezzel egy meghallgatás keretében. Napok, hónapok óta dolgozunk ezen a témán egy állásfoglaláshoz is jelentősen hozzájárultunk az Európai Parlamentben. Június 15-én fogadták el ezt. A mai napon ezt szeretnénk elmélyíteni egy meghallgatás keretében, mit mondtam. Négy szakértőt hívtunk meg. Elizabeth Dewey, Senior Global Market Consulting Sharing Economy Association Írországban, Oliver Rötig, regionális titkárság az Uni Európa, az Európai Szolgáltatási Szakszervezet, Steinbrück, munkaerőpiaci szakértő az OECD-nél, professzor Martin Riszak pedig munkajogi intézetnél dolgozik Bécsben, a Bécsi Egyetemen, és Különösebb bevezetők nélkül rögtön megkezdjük a prezentációkat. Azt kérjük Önöktől, hogy 10 percre korlátozzák hozzászólást, tehát nem együtt, hanem mindenki kap 10 percet. Abban bízom, hogy ez sikerül így betartani. Túl sok időnk nincsen, és ha egy kicsit elhúzódna a dolog, akkor felhívom majd a figyelmet arra, hogy fejezzék be. Ismerem a problémát, persze Dué asszony az első, Ladies First. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt vendégek, hölgyeim és uraim. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok az Európai Parlament foglalkoztatási bizottságának, hogy részt vettek ezen a rendkívül fontos meghallgatáson. Megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, ez egy lehetőség, hogy bemutassam a munkákat ezen a területen, és megkeressük azokat a lehetőségeket itt ö, ö, ö, Írországban, amik adódnak Dublinon kívül is egy közösségi projekten dolgozunk, egy dinamikus digitális munkahelyeket teremtünk, és a vállalkozói szellemet szeretnénk előrelendíteni ezzel a tevékenységgel. És örülök, hogy sikerült eljutnom a mai napon Brüsszelbe. Nagyon fontos, hogy megfelelő munkatársakat találjunk a non-profit szervezetünk számára. A sharing economy, a közösségi gazdaság részvévelőit képviseljük a nemzetközi eh, szinten is, és ezzel segítjük az írországi startupokat. Pontosan szeretnénk részt venni ezekben a vitákban, és megfelelő szakértelemmel hozzájárulni a további fejlődéshez a 21. század munkavállalói hogyan működnek, és milyen szociális védőhálót kell kialakítani. Ez egy bonyolult feladat, sokat beszéltünk már erről, és megfelelő eredményeket értünk el, azt hiszem az elmúlt időszakban aktívan hozzájártottunk a közösségi gazdálkodás, a kollaboratív egy... Halló a mikrovállalkozókat segítjük abban, hogy startup vállalatokat hozzanak létre, és hogy közös platformon tudjanak dolgozni a befogadók, a programozók, a vezetők valamennyien hozzájárulnak a kollaboratív gazdálkodás területet. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, és figyelembe kell venni a fogyasztóvédelem kérdéseit is. A saját tapasztalataimról fogok a mai napon beszélni és eh, továbbítok egy néhány olyan tapasztalatot, amit a kollégáim szereztek a 21. századi munkakörülmények eh, összefüggésében. Mindenek előtt azt szeretném elmondani, hogy világosá kell tenni az új üzleti modellek, hogyan változtatják meg a gazdaságot, és milyen hatással járnak ezek a foglalkoztatásra és szociális biztonságra. Ez fontos valamennyiünk számára, hogy megértsük, milyen kihívásokat és előnyöket jelent ez. Együtt kell fellépnünk, hogy végleges megoldásokat találjunk, és megragadjuk a lehetőséget, amelyeket az új összefüggés kínál. Számos dolog változik a mai meghallgatás a platformgazdasággal, a közösségi gazdálkodással foglalkozik, és egy néhány szóval szeretnék kitérni a sharing economy de további fogalmak is vannak, demand economy, on demand economy, stb. Tehát számos fogalom használható. Abból indulunk ki, hogy nincsen egyetlen definíció erre a jelenségre, én a kollaboratív gazdaság és a sharing economy fogalmakat fogom használni. Ez egyébként az Európai Unióban használatos fogalom is. 2016. júniusában általában ezt fogadták el. Természetesen vannak lehetőségek, a különböző fogalmakat használunk és a Sharing Cities Alliance szervezetében működnek együtt. A, a Sharing Economy Írországban mintegy száz cégre vonatkozik, ők vesznek részt ebben, és több ezer embert érint munkavállalóként. A Sharing Economy Island egy alapszintű kezdeményezés volt, és igyekeztünk összefogni a különböző irányú fellépéseket. Egyébként pontosan láthatjuk, hogy kik vesznek részt ebben a munkában egy egyéni felhasználók és szolgáltatók is részt vettek ebben a későbbiekben, és csatlakozhatnak tagként. Ez azt jelenti, hogy inkluzív tagságot hoztunk létre, befogadó tagságot, és igyekszünk a lehető legtöbb résztvevőt bevonni a vitákba. Négy fő témánk van, amikről foglalkozunk. Az intelligens szabályozás Írország lehetőségei és a gyakorlatok, a munkai gyakorlatok. Mint már korábban mondtam, természetesen a definíciók pontosítása segítheti a vitát, jobban megérthetnénk, hogy mi is történik az üzleti modellek területén, és így formálhatnánk a vitákat. 2016-ban az Európai Parlament a kollaboratív gazdaságot felvizsgálta, és rámutatta arra, hogy ez nem egy monolitikus dolog, inkább a nagy változatosság jellemzi az üzleti modellek területén. Ez egy kihívást is jelent, nem tudunk egyetlen intézkedéssel reagálni, azonban mindenképpen lehetőséget is kínál az újfajta munka végzés területén. Nézzük meg nagyon fontos, hogy tisztázzuk azt, hogy milyen méretekről beszélünk valójában. Andimand demand economy adott esetben kisebb cégeket alkalmaz, és ez nem feltétlenül indikatív a platformok vonatkozásában. Itt platform piacokra van szükség, csak kisebb a platformok is több százezer látogatóval rendelkeznek naponta. Általában kis és középvállalatok azok, akik ilyen platformot alakítanak ki. Ezekkel kívánunk foglalkozni, egy mikrovállalkozói platformot is alakítunk, illetőleg a nők bevonása is rendkívül fontos. Igyekszünk az embereket, embereknek bemutatni, milyen lehetőségeik vannak. Ha a független szerződők szerepe is nagy. A gig economy egy másfajta fogalmat használ nem minden független munkavállaló tudja alkalmazni ezt az applikációt. Itt 20-30%-ban a munkaképes lakosságnak valamilyen módon független munkavállaló, és csak 4%-a a független munkavállalóknak élnek a digitális applikáció lehetőségével. 96%-ban el kell, hogy mondjuk, ez offline szerződésekről van szó, és természetesen ez egy törékeny és vagy egyáltalán nem létező szociális támogatást is jelentett. A független munkavállalók a bizonyos veszélyek is jelentkeznek, azt is tudjuk. Az legutóbbi a parlamenti állásfoglalása a kollaboratív gazdasággal kapcsolatban rámutat arra, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak a sharing economy keretei között is. Itt láthatjuk, hogy szembesülnünk kell nehézségekkel is. Itt egy közös fókusz kell kialakítani, és kötelezettséget vállalunk arra, hogy együtt működjünk azon, hogy a kihívásokkal, kihívásokat kezelni tudjunk, hiszen ez a társadalom is a széles közösség érdeke is. Az egyik fontos dolog, hogy hozzájáruljunk ehhez a mi szervezetükön keresztül fiatalok, idősebb emberek és a fogyatékkel élők esetében er-, erre külön figyelmet fordítunk és egy ír platformot hoztunk létre, amelyel rugalmas foglalkoztatási lehetőséget kívánunk, teremt, kívánunk teremteni. Van egy, egy további ír szervezet, amely sikeresen kezeli ezt a kérdést az Egyesült Királyságban, és megfelelő fogyatékkal élők számára akadálymentesített munkahelyek és hotelek keresése is rendkívül fontos. Számos ember esetében ez egy kihívást jelent, és nem tehetjük meg azt, hogy mások kirekesztésével haladjunk ezen a területen. Az együttműködés a platformok között a kormányok részvételével, szakszervezetek bevonásával nagyon fontos, hiszen össze kell fogni a 21. század keretei között. A legtöbbet akkor tehetjük, hogyha bevonjuk a 21. század munkavállalóit. Itt ez nem tökéletes, áttekintett terület, új, rugalmas, alkalmazkodó és arányos megoldásokra van szükség. Itt intelligens, non-profit, kooperatív szervezetről van szó, amit Belgiumban hoztak létre valamikor, időközben már kilenc országban dolgoznak Európában, és számos előnyel jár ez mindenki számára. Komoly reputációt szereztek Dénor, Dániában is egy digitális platformmal, és az online tevékenységet segítik elő láthatunk pilot programokat is, és megfelelő sandboxokat, amely megfelelő környezetet kíván teremteni a befogadó munkavállalók számára. Összefoglaltát elmondhatjuk, hogy gazdasági, szociális és környezeti lehetőséget kínálunk egyének, vállalatok és országok számára. Ez természetesen kihívást jelent a jövőbeli gazdaság számára. Nagy, a mi szervezetünk fontos szerepet kíván játszani abban, hogy kezeljük a kérdéseket, kritikus témákat vetünk fel, és részt veszünk az idevágó vitákban, és felelősen igyekszünk reagálni. Az Európai Bizottsággal folyamatosan kapcsolatban maradunk, workshopokat szervezünk, egy Dublinban például októberben egyet, és ezzel hozzájárulunk további fejlődéshez, de Máltán és lisszabon is volt egy konferencia, amelyen részt vettünk korábbiakban, és örülök a további vitának. Nagyon ügyesen belesűrítette a rövid időbe azt a sok mondani valót, ami elhangzott. Kérem, tegye fel a fejhallgatót, hogy értse, amit mondok. Na, akkor kérem következő felszólalónkat, a Juni Irak képviselőjét, hogy fejtse ki számunkra elképzelését. Elnök úr, köszönöm szépen, és köszönöm az Ample Bizottság tagjainak is, hogy meghívtak és azt az eddig is jó partnerséget, eszmecserét, amit az utóbbi év során folytattunk a fontos témák kapcsán. Én szakszervezeti ember vagyok, de egyben német is, úgyhogy talán sikerül majd betartanom a felszólalási időmet. Megpróbálom egy kicsit felvázolni a kontextust, hogy mi, milyen modalitások között gondolkodunk mint szakszervezetek a szociális biztonsága foglalkoztatás tekintetében. Európa számára a legnagyobb kihívás szerintünk az, hogy egyszerre akarja megvalósítani a foglalkoztatást, a szociális biztonságot és a szabályozást. És a normális korábbi modellek feloldódóban vannak, és ahogy most is hallottuk, ennek sokféle modellje lehet, meg kell néznünk, hogy milyen trendek érvényesülnek. A társaságok, a vállalatok a értékteremtési lánc egyre kisebb részét fedik le, ideértve a szolgáltatási ágazatot is, és a vállalkozások egyre kisebb létszámmal dolgoznak, vagyis olyan inputra van szükség, hogy az megfeleljen az, az önálló vállalkozások, a, informálisan a köztes módon foglalkoztatottak feltételeinek. Folyamatosan változik ez a szerkezet, és ezért túl sok változó van a szabályozás megalkotása szempontjából, amit figyelembe kéne venni. Ennek az üzleti modellnek az a fő jellemzője, hogy nagyon nehéz az elszámoltathatósága, funkcionális és földrajzi szempontból egyaránt, a különböző foglalkoztatási formák és üzleti modellek sokféleségében van néhány új trend, az, hogy a hagyományos kötelezettségeiket a munkavállalók megpróbálják megkerülni. A jogalkotás eddig ezzel meg tudott küzdeni, és úgy gondolom, hogy most is meg kell, hogy tudjon küzdeni vele de itt a nemzeti jogok, az európai, a nemzetközi jog egyeztetésére, a szociális kárta figyelembevételére is szükség van, és ez, ez egy nagyon komplex folyamat. És a józanész szempontjait se felejtsük el. Tavaly a szervezetem részt vett a bangladesi munkai biztonsági előírások kialakításában, abban, hogy az értékteremtő lánc valamennyi szintjén a munkavállalóknak legyen egyfajta biztonsága ha egy önállóan vállalkozó építőipari szakmunkással baleset történik, akkor ennek többféle kimenetele lehet, de ha mondjuk egy gyermekmunkással történik ugyanez, arra vannak jogi megoldások, keretek. De az eddigi folytatott eszmecserékből az derült ki tagszervezeteinkkel, a munkavállalókra vonatkozóan, és ez talán legfontosabb számunkra, hogy <clears throat> meg kell változtatni az eddigi klasszifikációt, és árnyalni kell azt, hogy kitekintünk önálló a vállalkozónak, és szigorítani kell a, munkahelyi ellenőrzéseket, sajnos sok tagállamban erre kevés a kapacitás. EU szinten is ki kell alakítani e, az ilyen munkavállalók és az online platformok e, e, vonatkozásában új típusú védelmi mechanizmusokat, ebben a parlamentre is számítunk. Mi szakszervezetként bevezetnénk új munkavállalási típus kategóriákat. Tegnap amit hallottunk, a sajnos nem a jó irányba hat. A fókusznak a munkavállalókon kell lennie, és a munkavállalási viszonyban meg kell fordítani a bizonyítási logikát. Negyes sorban az online platformokat be kell vonni jobban a mediációba, Ezeket ö, új kategóriaként föl kell venni az eddigi gondolkodásba, és az ideiglenes munkavállalókra vonatkozóan reális képet kell alkotnunk, mielőtt szerződés kötésekre adunk engedélyt. Előfordul egyre inkább, hogy egy munkavállalónak többféle munkaadója is van, és ezért közös a felelősségük is ezeknek a munkavállalóknak, különösen, hogyha határokon átívelő a munkavégzés. Új jogalkotásra van szükség a tekintetben, hogy milyen befizetéseket várunk el a munkavállalóktól a szociális ellátó rendszerbe, és fontos megfontolni ilyen értelemben azt is, hogy a vállalkozásokat ne csak a szociális rendszerekbe való befizetésre kötelezzük, hanem azokba a társadalmi ellátó rendszerekbe is, amelyek tőlük függetlenül adnak szolgáltatásokat a munkavállalóknak. És hetedik pont, minden munkavállalónak, függetlenül attól, hogy milyen típusú munkavállalói viszonyban van, meg kell, hogy kapja a teljes körű védelmet, a minimális bért, itt nem minimál bérről beszélek, hanem a minimális javadalmazást, és minden munkavállalónak hozzáférésre kell rendelkezni az önképzési rendszerekhez, a társulás szövetkezési formákhoz, a kollektív szerződések kialakításának mechanizmusaihoz, és EU-specifikus dolog, hogy a kollektív bargaining során Mm, a verseny szabályoknak megfelelésen túl és szempontokat is érvényesíteni kell. Nagyon erős, szigorúbb ellenőrzésre van szükség a munkahelyeken, és meg kell nézni, hogy ezek a nemzeti ellenőrző hatóságok hogyan illeszthetők be a nem, európai együttműködési rendszerekbe, és akár esetleg egy európai munkafelügyelet létrehozása is felmerül. A legfontosabb cél azonban az, hogy megfelelő jogi keret legyen arra, hogy a munkavállalók minden védelmet meghaphassanak. A kiszolgáltatott munkavállalók esetében nagyon sok új típusú kiskapu alakult ki, amit persze az új vállalkozások ki is használnak, megpróbálják megkerülni a ö, kollektív tárgyalásokat és a szociális rendszerbe való befizetéseket. Alap szempontnak kell lenni a munkavállaló méltóságának, a hosszú távú ságának, a munkahelyeknek, a kiszámíthatóságnak. Sajnos ma már az nem létezik, hogy egy munkahely egy egész életre szól. Élnünk kell tudni azzal, hogy a munkahelyek változnak. Egy évtizeddel ezelőtt a Juni Európa a szövetséges ügynökségekkel megpróbálta ezeket a ideiglenes munkavállalási struktúrákat struktúrákba terelni. E, ez a folyamat most felgyorsult, nagyon nehéz elérni a minimál normák betartatását, e, csak összefogással lehetséges. Ez valamennyi e, érdekelt fél a parlament, a bizottság és a szociális partnerek bevonásával lehetséges. Csak ez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most hallottunk tehát egy szakszervezeti véleményt. Nagyon átélem, amit hallottunk, én is ismerem ezt a gondolkodást. Most szívem Brökét fogjuk meghallgatni az OECD-től. Um, good morning. Jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy meghívtak, nagy örömömre szolgál, hogy itt lettek önökkel. Az előadásom elsősorban a szociális védelmi rendszerekre vonatkozik, illetve ezen üzleti modellek szociális védelmi oldalára. Először is azt gondolom, a közösségi gazdasággal kapcsolatban az első szempont az az, hogy még mindig viszonylag kis arányban van részt nagyjából 0,5 és 5 százalék között van. Nyilván az időszaktól is függ ez, illetve az adott országtól, de a becsléseink, amelyek rendelkezésre állnak, azt mutatják, hogy a közösségi gazdaság még mindig viszonylag kicsi. Azt is fel tudjuk becsülni, hogy eléggé gyorsan növekszik. Itt láthatják egyébként az Amazon, a Guru például, illetve egyéb online hálózatok növekedése azt mutatja, ez körülbelül egy évvel ezelőtti adatokat láthatunk az elején, hogy eléggé gyorsan növekednek ezek a platformok. De itt a kritikus pont az, hogy valóban sötétben tapogatózunk a mérést illetően. Ugyanis a rendelkezésre álló felméréseink, akár a munkaerő vagy a háztartással kapcsolatos felmérések nem tudják mérni ezeket a vállalkozási formákat, és az adóügyi adatok sem szolgáltatnak elegendő statisztikát. Ezért nagyon sok dolgot még nem tudunk. Nem tudjuk, hogy kik ezek a munkavállalók, nem tudjuk, mit csinálnak, nem tudjuk azt sem, hogy hol dolgoznak hogy eh, maguktól döntöttek így, vagy pedig egy olyan dolog, amit a szabadidejükben végeznek, kiegészítő jövedelmet keresnek ezzel, és mennyit, vagy ez a fő munkájuk. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy kihangsúlyozom, nagyon keveset tudunk a közösségi gazdaságról. Ezért azt mondom, hogy a szakpolitikai döntéshozatalban óvatosnak kell lenni. Nem azt mondom, hogy semmit ne tegyünk, ugyanis azt akarom ezzel kifejezni, hogy nagyon sokszor ez nem egy elszigetelt probléma, évtizedek óta meg, próbálunk megbírkozni ezekkel a jelenségekkel. Az OECD átlagnál azt látjuk, hogy azok a munkavállalók például több mint 15 a munkavállalóknak egyéni vállalkozó, 16%-uk részmunkaidőben dolgozik, és 13,5%-uk pedig alkalmi munkavállaló. Ezek tehát eléggé jelentős arányok, embercsoportok, és nagyon nehezen tudjuk még most is a megfelelő szociális védelmet biztosítani számukra, illetve a képviseletüket és nagyon sok probléma, amelyeket most meg kell, amelyeket itt látunk, azok a közösségi gazdaságra is vonatkoznak. Ahogy mondtam, a szociális védelemre szeretnék eh, összpontosítani. Ezt a grafikon talán nehezen látják messziről, de a következőt akarom kifejezni ezzel, hogy ami a szociális védelmet illeti, azt tudjuk, hogy különbséget kell tenni a törvény, és a törvény egyébként nagyon sok munkavállalót lefed még az alkalmi munkavállalókat és a részmunkaidősöket. Ugyanakkor viszont az egyéni vállalkozókkal és új kategóriákkal, például az alkalmi vagy a nulla órás munkaszerződéssel rendelkezők, őket még a törvény is kizárja a juttatásokból. Itt néhány európai országot látnak, illetve olyan szociális védelmi ellátást, amelyhez hozzáféréssel rendelkeznek. A zöld fejecskék mutatják a az egyéni vállalkozókat, és nehéz ezt meghatározni, mert a közösségi gazdasági munkavállalók azt mutatják, hogy főként ők is egyéni vállalkozók. A sötét-zöld arcoskák mutatják, hogy ugyanolyan hozzáféréssel rendelkeznek. A világos zöld azt mutatja, hogy van hozzáférésük, de önkéntes hozzáférésük. A narancsfej azt mutatja azokat az országokat, illetve azokat az aspektusokat, ahol van hozzáférésük, de csak részleges ezekhez az ellátásokhoz. Tehát már szabályok vonatkoznak rájuk, vagy kevésbé bőkezőek az ellátások. A piros fejecske pedig azt mutatja, hogy semmiféle hozzáférésük nincsen. Először is azt látható, hogy ami az időskori jutatásokat illeti, illetve a szülői jutatásokat, az önálló vállalkozók eléggé jó fedezettel rendelkeznek valamennyi országban. A következő, hogyha megnézzük Finnországot és Svédországot, tulajdonképpen a legtöbb egyéni vállalkozó számára nagyon jó hozzáférés biztosít ezekhez az ellátásokhoz, azonban vannak más országok, ahol kevésbé jó a helyzet, tehát le van lehetőség arra, hogy ezeket a munkavállalókat is fedezettel lássák el hogyha még elméletben is van hozzáférésük, lehet, hogy a gyakorlatban nem. Ugyanis vannak olyan szabályok, hogy ha valaki nem dolgozik elegendő órát, vagy mondjuk nincsen elég magas jövedelme, akkor nincsen hozzáférés ezekhez a rendszerekhez. Ezért nagyon gyakran előfordul, hogy egyes munkavállalók nem rendelkeznek hozzáféréssel. A bizottság egy közelmúltbeli jelentés alapján a munkavállalók, tehát az önálló munkavállalók, az önálló vállalkozók 55%-a nem jogosult munkanélküli ellátása, 38 ok nem jogosult betegbiztosításra, és a nők 46%-a nem jogosult anyasági ellátásra. Gyakran azért, mert nem felelnek meg a követelményeknek, ugyanakkor viszont az informális munka és az adókikerülés is problémát jelenthet. Az utolsó dián pedig azt mutatja, hogy mit lehet tenni ezzel kapcsolatban először is hogyan lehet megjavítani a jelenlegi szociális védelmi rendszert. Itt sok dolgot tehetünk. Például azt tudjuk, hogy a közösségi gazdaság esetében, illetve az új munkavállalási formákról beszélnek általánosságban, tudjuk, hogy a munkavállalók besorolása, hibás besorolásával kapcsolatban vannak problémák, az egyik fő oka ennek az egyes országokban, hogy nagyon egyértelmű adóösztönzők vagy szabályozói ösztönzők vannak arra, hogy más besorolásba helyezzük a munkavállalókat, és ezt mindenképpen el kell kerülni. Csökkenteni kell ezeket a különbségeket ami gyakorlatilag arra ösztönzi az embereket, hogy hibásan sorolják be a munkavállalókat. Nagyon gyakran az egyértelműség hiánya a kiskapuk a szabályozásban. Ezt el kell kerülni, ugyanis nagyon gyakran előfordul, hogy amikor megpróbáljuk ezeket a munkavállalókat a szabályozások alapján besorolni, akkor ez olyan, mintha a kört próbálnak meg négyszögesíteni. Nem tudom, hogy ezt hogyan, pontosan hogyan lehet megoldani, minden esetre valamilyen jogi megoldást kell erre találnunk. És még akkor is, hogyha a szabályozás egyértelmű, a végrehajtás nem működik jól, biztosítani kell tehát, hogy ezeket a szabályokat be is tartják. Akár büntetéseket lehet kiszabni. Nagyon sok országban, még akkor is, hogyha rosszul vannak besorolva a munkavállalók, akkor nem alkalmaznak semmiféle büntetést, vagy pedig a határozatot, bírósági határozatot nem alkalmazzák minden munkavállalóra. Hogyha a munkaadói oldalt nézzük, időnként még a munkavállalói oldal részéről is vannak problém, problémák, mert a közösségi gazdaságnál nagyon sok az informális gazdasági gyakorlat például nem vallják be a teljes jövedelmüket, stb a besorolási és az adóügyi problémákon kívül azt is biztosítani kell, hogy ezek a munkavállalók megfelelő szociális védelemben részesüljenek. Egyrésztről természetesen lehet a jogszabályi hozzáférést is javítani, illetve a tényleges hozzáférést. Először is a meglévő szociális biztonsági rendszereket ki lehet terjeszteni az új munkavállalási formákra. Bizonyos esetekben ez nem lehetséges, akkor viszont külön programokat kell kidolgozni, például a művészeti ágazatban, vagy akár a mezőgazdasági ágazatban a munkavállalók számára már dolgoztak ilyeneket. Az utolsó szempontom pedig a szociális biztonsági rendszereket a nem befizetési alapú rendszerek módszerekkel lehetne felváltani. Az, hogy a tényleges hozzáférést hogyan javítsuk, hogyha az emberek nem felelnek meg a minimum követelményeknek, akkor azt kell biztosítanunk, hogy eh, legalább eh, bizonyos minimum szolgáltatások legyenek. Tehát a küszöböt kell kiigazítani annak érdekében, hogy az emberek hozzáférhessenek a szociális védelemhez. Az utolsó és nagyon fontos pont az, hogy az összes szociális védelmi jog legyen hordozható. Tehát, hogyha egyik munkahelyről a másikra térnek át, akkor ne veszítsék el ezeket a jogokat. Ez lenne tehát a javítás. Az utolsó egy percemet pedig arra szeretném felhasználni, hogy hogyan lehet a jelenlegi szociális védelmi hálót helyettesíteni. Például az alapjövedelem tekintetében nagyon sok beszélgetés zajlott erről, az OECD is egy eh, szakpolitikai anyagot tett közé ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehetne megvalósítani az alapjövedelmet. Nagyon sok pozitív dolog van az alapjövedelemmel kapcsolatban. Az első az, hogy egyszerű, senki nem marad ki belőle, tehát mindenki kap védelmet. Kevésbé paternalista, ugyanis nem az döntjük el, hogy az emberek milyen összegre jogosultak, ugyanakkor viszont csökkenti a szociális segélyekkel kapcsolatos megbélyegzést. Ami azonban nagyon fontos akadály az alapjövedelem megvalósítása terében, az az, hogy költséges. Úgy becsültük, hogy ha az összes létező juttatást helyettesítjük, tehát a jelenlegi szociális segélyekre fordított összegeket a lakosság körében elosztjuk alapjövedelemként, akkor még mindig a szegénységi küszöb alatt lennénk. Hogyha ezt valamilyen észszerű szintre akarjuk emelni, akkor rengeteg pénzbe kerülne ez a rendszer számára, és ez pedig akár az adónövelés szempontjából fontos kihatással lenne a gazdaságra. A következő pedig az, hogyha végrehajtjuk a az alapjövedelmet, akkor lennek nyert győztesek és vesztesek. A győztesek nem kapnak semmilyen segélyt, azonban azok, akik veszítenek ezzel, azok mondjuk az egyszülős családok, akik rengeteg segélyt kapnak most, de nem fognak ezután. Tehát én magam az előadásomban a szociális védelemre összpontosítottam, de a készségek tekintetében, a munkavállaló képviselete tekintetében is van még sok kérdés. Köszönöm szépen a minimális jövedelem esetében egy olyan témához ért, amelyel mi is elkezdünk foglalkozni a következő hónapokban. A szakértők listájára felvesszük adott esetben, hogy a minimálbérügyében is kiegészíthesse az előadását. Professzor Martin Részek a Bécsi Egyetemről a munka jogi intézet vezetője. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy sok tolmács van jelen, úgyhogy németül tartatom az előadásomat. Az egésznek a címe Platform Economy az én esetemben. Ez szerepelt a meghívóban. A terminológiát itt a, ugye egy kicsit eltérítettük a hivatalos EU terminológiától, itt kollaboratív gazdaságról is szoktak beszélni, itt a tudatosítás nagyon fontos, és ahol nincsen végleges, egységes terminológia, természetesen a szavakért is harc folyik. Nyilvánvaló különböző helyekre fókuszálok, hogy a kollaboratív gazdaságról beszélünk, ennek nagyon pozitív az értékelése, hogy a platformgazdaságról beszélek, igazából még nem igazán negatív ez sem, hanem egy bizonyos elemet ragad ki és állít a középpontba, tehát hogy vannak közvetítők, és ez egy fontos dolog. Hogyha gig ekonomiról beszélek, azért az már egy kritikusabb megközelítés, ez azt jelenti, hogy apró, szétforgácsolódott viszonyok vannak azt gondolom az egészet egy nagyobb összefüggésben kell látnunk. Azzal kezdeném, hogy tipikus módon, hogyha innovációról, munkáról beszélünk, új üzleti modellekről beszélünk, akkor nyilvánvaló innovatív új dolgokról van szó, és vannak elemek, amelyek nagyon pozitívak minden résztvevő számára. Van azonban itt egy elem, amit ki kell emelni, ez a foglalkoztatottak kérdése és a foglalkoztatási körülmények néha rosszak, tehát a bizonytalanság a munkaerőpiacon, ez nem új dolog, és nyilvánvalóan látnunk kell, hogy vannak ennek túlkapásai, amelyek nagyon negatív hatásra járnak a foglalkoztatottakra. Azt hiszem két különböző típusú foglalkoztatást lehet megkülönböztetni, amit kiemelünk vannak önfoglalkoztatók, akik saját szervezetben dolgoznak, és vannak munkavállalók, amelyek egy külső szervezetben külső utasítás alapján dolgoznak. És hát arra térünk vissza, hogy itt atipikus viszonyok alakulhatnak ki, határidős szerződések, részmunkaidők, a közvetítők bevonása, tehát harmadik fél bevonása, tehát az ügynökségek és hasonlók. A platform gyakorlatilag ennek a folytatásaként láthatjuk, ahol a kockázatokat kihelyezik a munkavállalók körébe és a nem foglalkoztatás kockázata felmerül. Tehát, hogy éppen nincsen munka valaki számára, akkor ez az ő problémája lesz. Tehát nulla órás szerződésekről is szoktunk beszélni ilyenkor, a teljes kockázatot a munkavállalók viselik, és elvárnám, hogy állandóan rendelkezésre állnak a platform. Gazdaság csak akkor működik, hogyha két fontos elemet tudunk biztosítani, ebben az összefüggésben az egyik az, hogy sok ember álljon rendelkezésre, hogy mindig legyen valaki, aki amikor éppen szükség van rá erre a szolgáltatásra, akkor rendelkezésre áll és látjuk, hogy a, ez egy nagyon innovatív eleme ennek a platformnak. Nekik sikerül egy tömeget kialakítani, amit aktivizálhatóvá tesznek, erre különböző technikák vannak, de lényegében azt látjuk, olyan nagy szabadság és rugalmasság azért nem áll fenn a munkavállalók számára. A második pont, ami nagyon fontos elem szerint, mert rendkívül fontos, ez a digitális reprodukció, tehát a digitalizáljuk, tehát a bizalmat kihelyezzük az ügyfelekhez, azokhoz, akik igénybe veszik a szolgáltatást, és ezzel gyakorlatilag felváltok egy már meglévő foglalkoztatási viszonyt. A platformgazdaságban úgy dolgoznak az emberek, mint hogyha folyamatosan alkalmaznák őket, mert ettől a digitális reprodukciótól függenek. Tehát a digitális reputáció kérdése is felmerült. tehát itt állítólagos önkéntes emberekről van szó, de annyira nem önkéntes az egész. Két idézetet is mondok majd. Az egyik egy ügyvezetőtől származik egy crowdwork platformtól, azt mondja, hogy nem volt. Korábban nehéz volt találni valakit, hogy 10 percre leültetünk, dolgozott, és oda 10 perc után kidobom, amikor elvégezte a munkát. Az új technológiával erre tényleg lehetőség van. És azt hiszem, hogy ezt akartam mondani, és ez tulajdonképpen azt fejezi ki, amit már elmondtam a platformgazdaság működéséről. Hogyha most a munkajogot vesszük, másrészt a társadalombiztosítási jogot, akkor Hát a problémák egy jelentős része nyilván nem egészen új. Az egyik probléma az a besorolása, ezek a személyek, tényleg ön foglalkoztatók, ahogyan a platformok mondják, ténylegesen erről van szó, vagy valójában munkaviszonyokról beszélhetünk, itt tényleg különbséget kell tenni van itt egy csoport, az Uber, tehát ezek a szállítási szolgáltatók, ott azért éppen ezen folyik a vita. Itt foglalkoztató jogviszonyról van szó, szóval Egyesült Királyságban is, illetve a főtanácsnoknak is vannak ötletei erre vonatkozóan. A másik pedig egy nagyon igényes dologról van szó, a, a, a virtuális térségben dolgoznak az emberek, átligelnek valamire, és hát itt nagyon komoly munkajogi problémák vannak, tehát eh, milyen jogot kell alkalmazni a virtuális térben, ahol dolgoznak ezek az emberek, tehát hol indíthatok keresetet például. Aztán a másik pedig a háztartás közeli eh, szolgáltatók, ahol közel vannak eh, az ügyfelek. Hát itt a platform kevésbé érdekes, szerintem a második kérdés, ki a munkaadó ebben az esetben, három személyzeti viszony, asszony van, az illetékességet tisztázni kell, ezt meg is tettük egyébként. A munkavállalói jogutódlás témája egy nagyon fontos téma volt ebben, és azt szemekből lehet, van mit tanulnunk. Itt megfelelő koncepciókat kell kialakítani, amely eltér a szerződő felektől, hanem ténylegesen azt vizsgálják, milyen funkciók vannak, tehát munkavállalói funkciókat hogy tudnak kialakítani, például Nyilvánvaló, aki a bért fizeti, az határozza meg a minimál bér kérdéseit is. Nos, milyen stratégiák vannak itt? Lényegében azt gondolom, ha a munkajogot vizsgáljuk, akkor három fő stratégiát említhetünk, az egyik már szóba került, ez újra is újra felmerül van-e valamilyen közvetítő egyáltalán az eddigi rendszereinkbe beleillik ez, kell egy új köztes kategória adott esetben. Ez sem új dolog, az legtöbb országok kísérleteznek ezzel Németországban például. Itt a két háború között már volt egy ilyen kategória, és a háború után ezt kiegészítették, aztán az Egyesült Királyságban a szabályozás viszonylag új, mert ez már azelőtt létrejött, hogy egyáltalán a platform gazdasággal foglalkoztunk volna. A kérdés most az, hogy kell ez vagy nem Emlékeztetni szeretnék arra, volt egy ilyen fehér könyv, Modernizing Labor Law címmel, és a kérdés az volt, hogy európai jogban akarunk egy köztes kategóriát, aztán végül is ezt elengedték, ezt a dolgot, mert a tagállamok, akiknek nemzeti szinten megvan, európai szinten nem akarták ezt. Egy második téma, ami nagyon sürgető számomra, és hát a szakszereti kolléga vetette fel, adott esetben a munkavállalói fogalmat újra kellett definiálni, tehát a a munkavállalói fogalom nem öncél, hanem azt határozza meg, kit kell védeni, és milyen formája kell, hogy legyen a védelemnek. Azt gondolom, hogy itt fel kell tenni a kérdést. Elége az, ami van, ez a Lori Bloom formula az európai munkajogban, ez valamikor a munkavállalók szabad mozgására vonatkozott, és az önkéntes szolgáltatás nyújtásra és átmeneti időkről volt szó. Itt nem a közszolgálat, itt a közszolgálatról van szó, itt gyakorlatilag alapvető szabadságjogokról ez nem védelmet jelentett, és ezt alkalmazok most mindenhol. A kérdés most valóban az, hogy egy munkavállalói fogalom, amely ebből a indul ki, az tényleg bizottság megfelele a modern kor követelményének. Szerintem itt a gazdasági függésekre is rá kell kérdeznünk, milyen értelemben tudom a munkakörülményeket befolyásolni. A harmadik lehetőség az, hogy azt mondom, talán egy saját crowdwork irányelvet alkotunk, vagy milyen, bármilyen nevet adhatunk neki, a, a főpontok már felvetődtek, mindenképpen feltételezzük a platformban a munkaviszonyt, ott fut, fut össze minden, a platform bizonyítsa be, hogy nem így van. Nem arról van szó, hogy bebakaz, be akarjuk betonozni az embereket, egyszerűen arról van szó, hogy az előviszonyokat szeretnénk, az információkhoz való hozzáférést tisztázni. Azt gondolom, hogy a transzparencia nagyon fontos, az információ nagyon fontos, és ebben az esetben a written statement irányelv átdolgozása mindenképpen segítséget nyújt majd. Azt gondolom, hogy van, be lehet nevezni tiltott szerződéses feltételeket, illetőleg a keresetindítás helyszíne is fontos, a bíráskodás helyszíne, aztán a kollektív tárgyalások témája is felmerülhet. Mindeddig az Európai Unió működésre vonatkozó szerződés 101. pontjáról beszélünk, ezt átírtuk, és akkor a tarifa szerződéseknél, vagy kollektív szerződések ezt alkalmaztuk. Szerintem itt is van potenciál, hogy a, a munkavállalóhoz hasonló jogviszonyban dolgozókra is ezt alkalmazzuk. Itt sokról beszélünk, hát a versenyjogban, amely ugye egy harmadik kategóriát kíván, vagy csak egy újfajta besorolásról beszélünk, aztán végül is a biztosítás is felmerült, a legtöbb probléma már felmerült. Nagyon fontos, hogy az Európai Uniónak nincsen hatásköre, lényegében csak koordinálni tud, ezért látjuk a védelem diverzitását, kit védünk, aztán a második pont, hogyan szervezzük meg a társadalombiztosítást. Itt is fragmentált foglalkoztatási viszonyok vannak, ezekre hogyan vetítjük ki a társadalombiztosítást. A harmadik pont, ami nagyon fontos, valamilyen eltolódás lesz határokon átnyúló tartalmakkal az önfoglalkoztatásnál, és azt látjuk, hogy ö, olyan jövedelmek is lesznek, amelyek nem munkából, hanem tőkéből keletkeznek. A kérdés most az, hogy ezeket a jövedelmeket hogyan tudjuk bevonni a társadalombiztosítás keretei közé. Köszönöm szépen. Professzor Szobra, önnek is köszönöm. Aztán az első köre következik a vitának. Most hagyomány szerint az egyes frakció koordinátorai következnek, illetve a szakbizottságok. Én most a néppárt részéről Hans Beckernek adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök annak, hogy te most újra itt ülsz az elnökségi pulpituson. betegséget után. A négy előadónknak nagyon szeretném megköszönni, amit elmondtak. Európában olyan a helyzet, hogy a szociális vállal, vállalkozások köre, a kollaboratív gazdálkodás olyan fogalmaká váltak, amelyeket most aktuálisan valamennyinek meg kell érteni, újra kell értelmezni. A fogalom meghatározások mellett azonban cselekvési kényszer is van. Ez kiderült mind a négy előadásból. Nem akarom vék alá rejteni, hogy annak a jelentőségét, hogy ezeket az új gazdasági foglalkoztatási formákat a szociális piacgazdálkodásban én csak akkor támogatom, hogyha a meglévő struktúrák és azoknak a szabályozása nem kielégítő. Sajnos sok tekintetben nincsen jogalkotási kompetenciánk, ezért figyelembe kell venni, hogy az EU konkrétan és közvetlenül nem tud ugyan beavatkozni ezekbe a struktúrákba, de arra van kompetenciánk, hogy a vállalkozásokat arra ösztönözzük, hogy, hogy fenntartsák a hagyományos védelmi struktúrákat, és EU szinten odahassunk, és ebben a parlament és a bizottság fontos szerepet játszhat, hogy az új struktúrákban is megvalósuljon a munkavállalók védelme. De ez egy nagyon komplex problémakör, nagyon sok aspektusát kell végig gondolni. Sajnos vannak nagyon aggodalom, aggodalomra okot adó elemei, és a legnagyobb aggodalom az, hogy nincsen jogalkotási kompetenciánk, ugyanakkor nem szabad alulbecsülni az Európai Unió soft power eh, jellegéből adódó lehetőségeket sem. Köszönöm szépen, Heinz. Most akkor Joachim Schusternek adok szót, aki előttem a Foglalkoztatási Bizottságban ezeknek a témáknak az előadója volt több jelentés kapcsán. Tessék! Köszönöm szépen, és köszönöm az előadóknak is az elmondottakat. Egyes véleményeket teljesen támogatok, de azért el szeretném mondani, hogy szerintem valami kimaradt. Mégpedig az, hogy hogy attól még, hogy itt új jelenségekről van szó, ezek igenis besorolhatóak, nem besorolhatatlan új kategóriát, kategóriák. A hagyományos gazdaságban is nagyon sokféle foglalkoztatási forma létezett, nagyon sokféle üzleti modell. És ha közelebbről megvizsgáljuk a dolgokat, akkor látjuk, hogy az Open Platform gazdaság eh, és az új típusú foglalkoztatási formák korán sem Besorolhatatlanok Nem minden annyira új, mint amilyennek tűnik. Mi van az Uberben olyan sok újdonság? Besorolható, az nagyon is az interneten rendelhető taxi kategóriában, nem? Tehát nem kell megijedni, nem kell mindenre azonnal új jogalkotási keretet és új fogalmakat alkotni. Sok esetben például az Uber besorolható egyszerűen munka közvetítő cégnek is, és így tovább. Tehát úgy gondolom, hogy a szabályozás, az új szabályozás tekintetében az a fő kérdés, hogy biztos, hogy meg kell kérdeznünk, hogy biztos, hogy a hagyományos modellekkel nem lefekhet, lefedhető-e az újnak tűnő jelenség, és csak ha végképp nem, akkor kell új jogalkotást kezdeményezni. Nem érdekünk ugyanis, hogy a végtelenségig szétdarabolódott, fragmentált legyen a joganyag. Megvannak a hagyományos a gazdaság alapján megalkotott hagyományos fogalmaink, és sok minden ezekkel lefethető. Tehát meg kéne vizsgálni azt, hogy szükséges-e ez a fajta differenciálás, például ugye az önálló munkavállaló fogalma. Legfeljebb megfelelő régi fogalmakat egy kicsit ki kell tágítani a szociális védelem joga mindenkire vonatkozik, bármennyire új kategóriának tűnik. Az elveink jók, meg kell őket őrizni. Az más kérdés, hogy ez a fogalom tágítás talán tényleg szükséges. Köszönöm. A koordinátorok két percet kapnak a felszólásra. Az én hibám, hogy ezt nem említettem. McIntyre kolléga nincs itt. így módon Joachim, hogy meghaladta a felszólás idejét, nem akkor a probléma, Zsambon kolléga sincs itt, a GUE részéről Tanya Gonzáleznek adok szót, és ha előbb jelentkezne, akkor akár már előbb is tudtam volna. Köszönöm szépen, elnök úr. És azt hiszem, hogy a közösségi gazdaság fogalma alatt, ami nagyon vonzó egyébként, nagyon szép kifejezés, jól hangzik, úgy tűnik, hogy valójában olyan viszonyról beszélünk, ahol nincs is munka, ahol nem is kell dolgozni, nincs ez az erőfeszítés, és azt gondolom, hogy a név mögött nagyon fontos átalakulások figyelhetők meg a munkaviszonyokban, illetve a termelési viszonyokban. Illetve Egyre többféle szolgáltatást jelent ez, például személy és áruszállítás, eh, takarítás, gondozási tevékenységek. És úgy tűnik, hogy egyre több szolgáltatás fog erre az úgynevezett közösségi gazdaságra áttevődni, ahol a munkavállalók már nem munkavállalók, hanem együttműködők, olyan személyek, akik valójában pénz ellenértékében valamilyen tevékenységet folytatnak, hanem úgy értelmezők, hogy ezek az emberek azért végzik ezt a tevékenységet, mert azt önkéntesen szeretnék tenni, és együttműködő módon. Egy példát is mondanék erre, Spanyolországban láthatjuk ezt, az úgynevezett deliberú munkavállalói fizetik maguk egy biciklis futárszolgálat, hogy ők maguknak kell megvenni a biciklét, ők fizetik a saját e, szociális biztonsági ellátásukat, tehát kényszervállalkozóként dolgoznak három és fél órás, három és fél órás műszakban dolgoznak, és nem óránként kapják a bérüket, hanem megrendelések alapján, tehát szállítások alapján 4 eurót kapnak megrendelésenként és kiszállításonként. Most egyébként sztrájkolnak, mert ez a kizsákmányolásnak egy új formája. Itt mindenféle E, munkavállalási és munkajogi normát áthágnak. Az az újdonság ebben, hogy most már mindenféle munkajogi és adójogi szabályt át lehet hágni, ez nagyon sok gazdasági ágazatra kiterjed, mert megengedjük. Ebben az értelemben tehát érkezett egy olyan javaslat, hogy e, tegyünk különbséget a fogalmak tekintetében, ugyanis az együttműködésön alapuló gazdaság és a közösségi gazdaság nem ugyanaz, illetve egy javaslat is elhangzott, hogy a társadalombiztosítási járulák, járulék fizetési küszöbértéket meg kell, ki kell igazítani. Én azt gondolom, hogy nem szabad hozzájárulni ezzel az új munkavállalási formával a munka prekarizálódásához. Jean Lambert, bitte. Jean Lambert, Thank you. I'd like to... Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak, az előadóknak, ugyanis nagyon jó előadásokat hallgattunk meg, és lesz mind gondolkoznunk. Az egyik téma, amiről egy kicsit többet szeretnék hallani, ez a határon átnyúló dimenziója a közösségi gazdaságnak, ugyanis azt gondolom, hogy ott olyan tényezőket látunk, ami valószínűleg a mi hatáskörünkbe tartozik, és hogyha megnézzük például a határokon átnyúló társadalombiztosítási vagy szociális biztonság együttműködés, akkor látjuk, hogy nagyon nagy eltérések vannak. Például az önfoglalkoztatás, egyéni vállalkozói viszony mást jelent az egyik országban, más jelent a másikban. Úgyhogy szeretném, hogyha erről többet hallhatnánk. Ami pedig az önfoglalkoztatás problémáját illeti, nagyon sokat hallottunk már a bizottságtól, az Európai Bizottságtól, itt a szakbizottságunkon belül is, a, hogy a vállalkozói tevékenységet támogatni kell, ezt e, megoldásként kínálják nagyon sok problémára, és nyilván nagyon sokszor valójában önfoglalkoztatásról van szó. Láttunk, tapasztaltunk-e vajon a tagállami adó és társadalombiztosítási rendszerek részéről, hogy ezeket a problémákat megoldják. Ugyanis, hogyha az ilyen jellegű bizniszt próbáljuk eh, támogatni, és az oktatási rendszeren is megpróbáljuk átnyomni. Vannak-e olyan rendszereink, amelyek védelmet biztosítanak ezeknek az embereknek, vagy pedig arra kérjük, hogy önként ugorjanak a szakadékba, és veszítsék el a nyugdíjukat? Egyes problémákat egyes tagállamok azért egészen jól megoldottak. Kérdésem lenne tehát, hogy ezekben a tagállamokban mi az, ami jól működik, hogyan végzik el ezeket a feladatokat hogyha összehasonlítjuk más tagállamokkal. Szerintem ez nagyon hasznos lehetne számunkra, Ahogyan elhangzott, nagyon sok eh, témát említettek, például a eh, hatalmi viszonyokról, szerintem ezzel is kellene foglalkoznunk, hogy hogyan tudunk eh, bizonyos oktatást biztosítani, illetve mi fogyasztóként hogyan tudunk ehhez hozzájárulni. Köszönöm. Köszönöm, szépen. Lauder Adjia következne, de nincs itt. Most Dominek ennek adok szót. Köszönöm, elnök úr. Felosztottuk magunk között a feladatokat. Azt hiszem, nagyon jó formában vagyunk. Köszönöm az előadóknak. Egy olyan témát, új témát szeretnék felhozni, azt, hogy a vállalkozások nagyon sokat változnak, és a kollaboratív gazdaság fejezete alatt ugye sok új típusú értékteremtés van, és ez egy nagyon gyors trend volt a kereskedelemben, az ugyanis, hogy lemaradt a jogalkotás ezen a területen, és azt hiszem erről érdemes lenne vitát folytatni. Szerintünk a meglévő szabályok, és ebben nem értünk egyet a kollégával, nagyon is lemaradtak, nem alkalmasak a digitalizáció, robotizáció folyamatainak leírására, és van köztünk sok olyan ember, aki úgy gondolja, aki, hogy nagyon nagy mértékben ö, elterjedt az úgynevezett kék ö, munkavállalás olyan sok új nemzetközi vállalkozások által kezdeményezett foglalkoztatási forma van, amelynek direkt az a lényege, hogy ne kelljen a nemzetközi és nemzeti szabályokat betartani, a szociális rendszerekbe befizetni, a szociális rendszerek maguk is átalakulóban vannak, de ez különösen erőteljesen átalakítja őket. Miközben jelentős a migráció. Nagyon sok bőrt lehúznak a munkavállalókról, és olyan platformok alakulnak ki, ahol rosszul fizetett, kiszolgáltatott munkavállalói struktúrák jönnek létre. Itt az Uber csak egy példa. Befejezem, elnök úr, mindjárt. Tehát új típusú versenyhelyzetek alakulnak ki, a hagyományos és az új munkavállaló, munkaadók között, és hogy itt képes lesz-e Európa ebben a dologban intelligens nemzetközi együttműködést, bilaterális együttműködést, például egy európai irányelvvel megalkotni, ez kérdéses. Köszönöm a bókokat is. Kezdjük el most a vitát, ugye van még időnk, 10 óra 25-ig eszmét cserélni. Aki jelentkezett, az kap szót. Ha még spontán is lesz jelentkezés, azt majd meglátjuk, hogy befére. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Köszönöm a négy előadónak a felvetett izgalmas gondolatokat. Tény, hogy nagyon sok minden megváltozott, és változik, de ebből meg kell próbálni kihozni valami előnyt is ebből a sok kihívásból, az új típusú munkavállalási formákból. Egyesek számára ez egy nagy lehetőség, például a diákok számára nem rosszak ezek az új flexibilis munkavállalási formák. Ugyanakkor az is igaz, hogy a helyzet nem ennyire egyszerű, ezt sokan kifejtették, nagyon sok problémát vetnek fel ezek az új típusú foglalkoztatási formák. Valóban van kizsákmányolás, kihasználják az új munkavállalókat egészségügyi biztosítási területen. De én a kollégáimmal ellentétben hangsúlyoznám, hogy noha tényleg nagyon sok megválasztalatlan kérdés van, szerintem nem azzal kell kezdeni, hogy ezeket egyből megválaszoljuk, hanem új kérdéseket vetünk föl magunk is, például olyan típusú kérdéseket, hogy hogyan lehet a politikát jobban irányítani, a figyelmet ráirányítani ezekre a kérdésekre, és tényleg meg kell kérdezni, hogy mi az, ahol jogalkotásra van szükség, és hol nincs. A tagállamokban eléggé különböző a munkavállalók besorolása, definíciója, a saját magukat foglalkoztatók fogalma mást jelent, és európai szinten valószínűleg nem lehet mindent kezelni, különösen nem lehet beleavatkozni a független munkavállalók besorolásában, mondom épp azért, mert nagyon nagy a sokféleség. Tehát kérdésem, fő kérdésem az, hogy kell-e jogot alkotni, és ha igen, akkor hogyan? Köszönöm szépen, George Bach. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem kívánom megismételni, amit a kollégák már elmondtak. Számos kérdés, amely még nyitva áll, megoldást követel, és nyilvánvalóan még egy ideig foglalkoztat ez majd bennünket. Most, amit szeretnék elmondani, Zandes kolléganőre reagálva például ez az adatgyűjtés rendszere. Itt bizony egy olyan területen vagyunk, amely ilyet csak akkor alakíthatunk, hogyha adataink vannak, és milyen lehetőségek vannak arra, hogy adatokat gyűjtsünk, és mennyire nehéz ezeket az adatokat begyűjteni. Például az OECD szakértőinek előadásában feltűnt, hogy itt a zöld emberek esetében mm, csak északi, Észak-Európából vannak emberek, és délről nincsenek adatok. Véletlen ez, mondjuk, hogy keletről nem kapunk, ez egy kérdés, hogy miért nincsenek adatok. A második pont, ez túlmutat az önfoglalkoztatáson. Itt van az áll önállóság kérdés, és ezek az emberek egyáltalán nem kerülnek be az adatgyűjtésbe. Vannak tapasztalati értékek az áll önfoglalkoztatók esetében, áll önállóak esetében, más területeken vannak sejtéseink persze, de nekem úgy tűnik, hogy ez a terület igazából nincs igazán felmérve, és azt látom, hogy ez az illegális munkával, munkavégzéssel is összefügg. Tudunk-e tenni valamit itt, hogy elkerüljük az illegális munkavégzést, és jobban ellenőrizzük ha ez sikerül, akkor szerintem ezen a területen sikeresek lehetünk, de van még munka bőven. Van-e idevágó tapasztalat? Köszönöm szépen, Leklum kolléga. Köszönöm. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a hozzászólóknak a hozzájárulásaikat, a hozzászólásaikat, amelynek következtében a témákat meg tudjuk alaposabban beszélni. Szerintem a tagállamokat nagyon fontos bevonni ebbe a vitába, és a munkavállalók alkalmazottak, illetve ö, egyéni vállalkozókat tájékoztatni kell a jogaikról annak érdekében, hogy elkerüljék a kizsákmányolást, tehát valamilyen elismerést kell biztosítani nekik a tagállamokban, és tájékoztatni kell őket arról, hogy mi a helyzetük, milyen jogaik vannak. Azt gondolom, hogy a fogyasztóknak is nagyon fontos, erős szerepe van ebben, ugyanis a közösségi gazdaság esetében nagyon fontos és értékes szempontok hangzottak el a szociális szempontból például. Én azt gondolom, hogy ez a téma egyébként nagyon népszerű a fogyasztók körében is. A fogyasztókat tájékoztatni kell arról, hogy a kizsákmányolás, a munkavállaló kizsákmányolása nagyon is valószínű ezen a területen, és ami nagyon fontos, hogy megemlítsük, hogy ezeknek a munkavállalóknak szociális jogokat kell biztosítani, szociális védelmet és támogatást, tisztességes béreket. Azt gondolom, hogy ez önmagában már költséget jelent egy termék vagy szolgáltatás, olcsó jó értéket biztosít, mondjuk, hogyha megnézzük a taxikat eh, szemben a, mondjuk az Uber jellegű szolgáltatásokkal, ennek azért mégiscsak van egy plusz költsége, ez pedig azért van, mert a drágább szolgáltatások biztosítanak védelmet a munkavállalóknak, és nagyon fontosnak tartom, hogy a fogyasztók tudják, hogy az olcsó szolgáltatásoknak mi az értéke, mi a hátránya. Itt nagyon sok tájékoztatási feladatunk van. Szerintem az önfoglalkoztatás azt jelenti, hogy az ember szabadon szolgáltathat bárkinek, annak, akinek akar, és nem pedig egy konkrét munkaadónak munkadóhoz van lekötve. Szerintem ezzel is foglalkoznunk kell. Köszönöm szépen. Pillanatnyilag további hozzászólást nem látok. Van-e még ilyen? Akkor nagyon jól állunk. Heinz? Csak egy apró kiegészítés, elfelejtettem hangsúlyozni, hogy a szociális partnerek szerepe a jövőbeli fejleményekben rendkívüli jelentőséggel bír, és ezt tisztázni kell és rögzíteni is kell. Köszönöm szépen. Utoljára még ki kínál többet, és akkor öt percben kérném meg a szakértőket, hogy válaszoljanak. Akár hat is lehet a Dué asszony az első. Köszönöm, köszönöm a képviselőknek a kommentárokat. A szakértői bemutatók után Valóban sokan aláhúzta, mindenki aláhúzta szinte a, a egyértelmű helyzet fontosságát, miért, hogyan tudjuk alakítani a vitákat a jövőben. És egy másik kommentár, amit fontosnak tartom, a kollaboratív egy platform gazdaság, és valóban egyetértek a kollaboratív kifejezés valóban tényleg azt is sugalhatja, hogy a munka, hogy ez pozitív dolog, és itt azt hiszem, hogy alakítanunk kell a mm, dolgokat, és hát megoldásokra kell törekedni. Úgy gondolom, a szakértők is egyetértenek ezzel, hogy kollaboratív módon dolgozzunk a megoldások érdekében a digitális gazdaságban, hiszen ez erősen növekszik továbbra is. És a szakértők az inputra, a, az adatokra hívták fel a figyelmet valamennyien tulajdonképpen erre. Mielőtt megoldásokat fejlesztünk ki, tényleg tudományos tanulmányokat kell készíteni, ez alapján tudunk dolgozni a jövőben és a sérök, mi a mi szervezetünk, igen, inkluzív abban, hogy meghallgassuk ezeket az embereket, azokat, akik dolgoznak egy ilyen kollaboratív platformomon, és ők azok, akik a frontvonalban vannak, ők mutatják meg, hogy a New Economy milyen irányba halad, ezért őket kell meghallgatni, világosabbá kell tenni a helyzetet, tudományos munkát kell végezni, és valóban aki a kollégák is felhívták a figyelmet rá, és a képviselők is tényleg egy első lépés az lenne, hogy valamennyi tagállam tisztázza a helyzetet, hogy tisztázzuk ki a munkavállaló, ki az önfoglalkoztató, hogy, hogy hol van a vonal a kettő között. Itt az önfoglalkoztatókról is beszélnünk kell természetesen, van ennek egy hagyományos értelmezése, és igazából sokan azt se tudják, hogy mi az, amit fontos lenne tudniuk, amikor ilyen tevékenységbe belevágnak. Tehát a tudatosítás nagyon fontos a jogok és az információhoz való hozzáférés alapján. És itt befejezem a hozzászólásokat, tehát, hogy tisztázzuk a helyzetet, hogy információt gyűjtsünk, hogy tanulmányokat készítsünk, hogy merre haladunk a jövőben a munkaerőpiacon és mit jelent itt a kollaboratív gazdaság, és a tudatosítás kérdése, amit mondtam, ez lenne az első lépés, ez viszonylag gyors eredményre is vezethetne, szerintem. Köszönöm szépen, és ezzel be is fejezem. Köszönöm szépen, Rőtik kolléga. Angolul fogok beszélni. Az első pontom tényleg az, hogy bekerül, amire bekerül felhívta a figyelmet, a, a meglévő joggal kell élnünk. Nem az a probléma, hogy új jogot kell alkotunk, mindenképpen teljesen egyetértek ezzel. Ez már száz éve folyik, tehát új dolgok mindig vannak, és egy technológia jelentkezik most. Ami a probléma, az a végrehajtása, a jog végrehajtása és már évekkel ezelőtt láttuk, hogy a nagy cégek elkezdtek adót elkerülni, és a nagy jogi ügyvédi irodák is igyekeztek utat találni arra, hogy a foglalkoztatást találsák, és ne, a, fel akarták menteni a felelősség alól a cégeket, ez volt a feladatuk. A másod, pedig a határokon, az ágazatokon átnyúló jelleg, amit Jean Lambert mondott, ez egy tényleges probléma. Persze a reális világban is megvan ez az építőiparban például. Az építőipari szakszervezet európai szinten számos példát tudna mondani, amikor Romániából érkeznek a munkavállalók egy írországi cégen keresztül és Hollandiában dolgoznak. Tehát itt ezt meg kell oldanunk, mert az egyik legfontosabb pont itt a szakszervezetek esetében, hogyha a tagokkal beszélek, azt mondják, hogy az egységes piac számunkra nézve nem működik, és ez neki azt jelenti, hogy Európa nem működik. Ha ezt nem tudjuk megoldani, akkor problémánk lesz belőle. Brexit egyik oka éppen az volt, hogy, hogy a szakszervezetek igazából igyekeztek a Brexitet megelőzni, de nem tudták meggyőzni a tagokat a helyes szavazásról ebben az ügyben. Ez szám más országban is jelentkezik, vagyis azt kell, hogy lássam, ez egy fontos kezdeményezés lenne, hogy itt a szociális pilléről beszélünk, Juncker emlékeztetnék, valóban egy programot kell készíteni, hogy az emberek érdekében működjön az egységes piac. Ez nem volt ténylegesen a vita témája, tehát de van itt egy kihívás, és ezt újra és újra hangsúlyozni szeretném. Egy másik kérdés az önfoglalkoztatók ügye. Azt hiszem túl sok áll önfoglalkoztató volt. Ez megint csak végrehajtás kérdése elég jól látható, hogy ki ö, tényleges munkavállaló és ki nem. Ez jogalkotás kérdése is persze, és egy kicsit nehezebb, de azért látni kell, hogy mi van rendben a legtöbb, a legtöbb ember meg tudja mondani, hogy ez egy munkavállaló, és ez nem egy munkavállaló. Tehát eh, azt gondolom, hogy eh, tényleg eh, az összes jogi elemet össze kell vonni, és szerintem egy közös értelmezést kell kialakítani a józanész alapján a vállalkozás. Egy fontos dolog, amin mindig egy kicsit felhúzom magam, hogyha munkavállalóként nincs munkánk, és nem tudunk megélni belőle, és egyszer csak oda jön valaki, hogy legyél vállalkozó, aztán jobb esélyeid vannak, és lépjél ki a társadalombiztosítási rendszerből, ennek nem látom értelmét. Jó dolog a vállalkozás, de nem arra való, hogy kirekesszünk embereket, kivezessük az embereket a munkaerőpiacról akik amúgy sem tudnak segíteni magukon. Tényleges támogatásra van a szükség, de nem hiszem, hogy a vállalkozás lenne a megoldás. Atomizáljuk a munkaerőpiacot, mindenki a saját ura, ezt lehet mondani, és reggel az ember belép egy munka log in keresztül belép a munk- kompjúterre, 10 percig dolgozik, azt másnap újra kezdődik az egész. Nem hiszem, hogy ez a megoldás a társadalom számára. Egy fontos további téma. Egyetértek, hogy a platform munka az a háziasszonyok vagy egyetemi hallgatók számára érdekes. Egy logót akartunk készítetni, egy platformot használtunk erre, és és nyilvánvalóan lehet így, így is dolgozni, ez egy pozitív dolog, ebbe be lehet szállni, de azért európai szempontból azt gondolom, hogy nem lenne helyes ebbe az irányba elindulni, hogy a egyetemi hallgatók, háziasszonyok, vagy a golf államokban dolgozó nők számára, vagy jövőben államokban dolgozó nők számára helyes ez. És itt úgy gondolom, hogy a legtöbb embernek tisztességes munkát kell biztosítani, megfelelő munkát. Az adatokról pedig szervezünk egy vizsgálatot, már két éve folytatjuk ezt egyébként, hogy, hogy a gig economy már mennyire van jelen. És az egyik megdöbbentő szám az az volt számomra, szám hogy az országban két és fél százalék a munkaerőnek már több mint 50 százalékát a jövedelmének gigworkön keresztül szerzi, és ezért ez elgondolkodtató. Köszönöm. Köszönöm szépen. Röke úr. I first want to respond Köszönöm szépen. Először is válaszolni szeretnék eh, Süszter úr fel, által felvetettekre, és elnézést kérek, hogyha nem voltam eléggé egyértelmű az előadásomban, kevés időm volt. Semmiképpen nem mondom azt, hogy mindezek a munkavállalók mindannyian önvál, eh, önfoglalkoztatók, hanem azért eh, rájuk összpontosítottam, hogy eh, egyszerűen nem mérhetjük a jelenlegi adatkészletek alapján, hogy kik ezek az emberek, hogyha megnézzük a meglévő adatkészleteket, akkor elsősorban az önfoglalkoztatókra összpontosítunk, ugyanis még mindig ez van a legközelebb ahhoz, hogy az emberek hogyan sorolják be magukat, hogyha ilyen felmérésekre kell válaszolniuk. A másik ok pedig az, hogy azért az önfoglalkoztatókra összpontosítottam, mert valószínűleg a szociális védelem szempontjából nagyon sokan ebbe a kategóriába esnek. Azt hiszem, önnek nagyon igaza van a következőben, hogy veszélyes kimondani, hogy nagyon sok probléma ebből már létezik, de vannak új dolgok is, nagyon sok és nagyon gyors változás tapasztalható, fragmentáció, és valaki mondta, hogy a szociális védelem szempontjából ami nagyon fontos, az az, hogy megnézzük a jelenlegi szabályokat, hogy az emberek jogosultak legyenek a támogatásra adat szempontjából a jelenlegi felméréseket kiigazíthatjuk, kiegészíthetjük kérdésekkel, hogy javuljon az adatgyűjtés. Időnként lehet, hogy nagyobb mintákra van szükségünk, illetve adminisztratív adatainkat is javítani kell, és nagyon sokat nyerhetnénk abból, hogyha az adminisztratív adatainkat, a közigazgatási adatainkat a felmérési adatokkal összekapcsolnánk. A magánszektor ezekről a munkavállalókról óriási mennyiségű adatot gyűjt be, és együtt kell működnünk egyfajta PPP-k formájában eh, adott adó bevezetésére gondolok, nem tényleges adó bevezetésére, hanem hogy legyen egyfajta információ áramlás a magánszektor és a közszektor között. Még mindig az adatok eh, szempontjából mondom a következőket, hogy mivel nagyon keveset tudunk, és nagyon sok eh, minden elhangzik, hogy nagyon gyorsan változnak a munkahelyek, az emberek nagyon gyakran változtatják a munkahelyüket, de azt nem tudjuk, hogy most valóban erről van ez, szó. És az OECD most kezd egy eh, felmérést arról, hogy most valóban fokozódik a mobilitás, hogyha az Egyesült Államokat megnézzük, ott voltak kutatások, és azt mondják, hogy ez a tíz év csökken, a mobilitásra vonatkozó tíz év egyre csökken, tehát fontosnak tartjuk, hogy tudjuk ténylegesen, hogy mi történik, és az OECD-ben igyekszünk a hézagokat pótolni. Ami a vállalkozásról mondták, nagyon sokat beszéltünk arról, hogy az önfoglalkoztatást a vállalkozásokat támogatni kell, és nagyon sok ösztönző volt erre vonatkozóan. Most azonban megpróbáljuk ezeket az ösztönzőket visszavenni, ugyanis egyfajta kényszer vállalkozásra használták fel ezeket az ösztönzőket. Tehát valamilyen egyensúlyt kell találni. Az Egyesült Királyságból volt egy olyan jelentés, ami arra vonatkozott, hogy a, vajon indokolt-e az önfoglalkoztatás támogatása, és azt látták, hogy nem. Az Egyesült Királyságban például nagyon fontos fejlemények vannak, ugyanis a nyugdíjakat most már kiterjesztették az önfoglalkoztatókra is, de nem kell többet fizetniük érte, ott pedig lett egy költségvetési hiány. A szociális védelem szempontjából egyes országok hogyan végzik jól a dolgokat? Hát ez egy nagyon tág téma, Szerintem ennek eh, nagyon sok köze van a szabályozásokhoz, a befizetésekhez, a küszöbértékekhez. Ezt is meg kell egyébként vizsgálni pontosan, de néhány érdekes példát említenék, amiből lehetne tanulni. Ausztriában például egy nagyon sok, eh, nagyon eh, érdekes rendszer van, ugyanis baleseti biztosítás esetében az embereknek saját az embernek saját accountja, saját fiókja van a biztosítónál, és ezeket a juttatásokat viheti, a jogosultságokat viheti tovább. Franciaországban hasonló rendszer van a munkavállalóknak, ilyen jogaik vannak, hogyha az embernek van egy hat hónapos munkaviszonya, akkor a jogosultságait nem veszíti el utána, tehát a korábban felhalmozódott jogosultságokat tovább lehet vinni. Írországban például azt látom, hogy a az önfoglalkoztatók esetében például a nyugdíjfizetésnél lehet az is, hogy az ember időben kirép a rendszerből, majd visszalép, és nem veszíti el a jogosultságait. Tehát nagyon sok jó példa van erre. Köszönöm szépen. Uh, <clears throat> Köszönöm. Martin Rezek professzornak adok szót. Köszönöm szépen a kérdéseket. A legfontosabb kérdés talán az volt, hogy mit az új, valójában új, és a besorolások kérdése is ehhez kapcsolódik. Ne felejtsük el, hogy már korábban is nagyon sokféle foglalkoztatási viszony volt, az otthoni munka, és így tovább. Az új európai demokráciákban kezdettől fogva voltak önfoglalkoztatók és önfoglalkoztatók. Az USA-val összehasonlítva láthatjuk, hogy a, a lényeg az, hogy a munkáért mennyi ö, bérezést kap az, aki vállalkozik rá, és ehhez nem kell 300 tanulmány, hogy lássuk, hogyha valaki a munkaerejét eladja, ezért valamennyit kap, akkor ez legyen méltányos. Versenypolitikai szempontból ez tök mindegy, hogy ezt hogy soroljuk be. Ha a munkavállaló a munkaerejét, mindegy, hogy milyen viszonyban, munkaviszonyban, de eladja, akkor világos, hogy ezért remunerációt kell kapnia, és szociális, szociálpolitikai szempontból ezt a viszont elég vizsgálni, mindegy a forma, kapja meg a méltányos remunerációt és a szükséges ellátásokat. De vannak itt új technológiák, világos, de csak rajtuk múlik, hogy hogyan alkalmazzuk ezeket a technológiákat. A, van egy olyan tanulmány, amely kimutatja, hogy az iparosodással új típusú munkavállalási formák lesznek, de amit bármennyit is ismerünk itt a formákból, a lényeg az, hogy a szellemi tevékenység bármely elismerést kapjon napi szinten, és például vannak olyan munkakörök, ahol tényleg napi szintű az értékelés, például a részvény árusokat napi szinten értékelik. Nem függ tehát ez a technológiától, hanem az alapelveket kell megőrizni a platformtól függetlenül. Ami tényleg új, és valóban új kihívás, az a virtuális munkavégzés, a határon átnyúló virtuális munkavégzés, amit nem lehet látni kívülről. És ez talán az egyik legkiszolgáltatottabb munkavállalás típus, de még ez sem feltétlenül az. A globális versenyben számolnunk kell azzal, hogy mivel a különböző országban különböző az önfenntartás költsége, a virtuális térben ez kiegyenlítődik. Virtuálisan vásárlunk, külföldről vásárlunk, eladjuk a munkaerőnket külföldön, offshore módon. Ez valóban kihívás a szociális rendszerek, az adórendszerek és a nemzeti jog alkalmazhatósága szempontjából. Hogy lehet ezt egyáltalán látni, lefedni, és mennyire tudjuk érvényesíteni a jogot? Mennyire alkalmazható konkrétan mondjuk az osztrák munkajog egy indiai munkavárló esetében, aki virtuálisan dolgozik nálunk, vagy tőlünk, vagy és így tovább. Tehát ez a valódi új kihívás, ezzel kell foglalkozni. A második gondolat, valóban szakatlan és új jelenség, hogy az önfoglalkoztatók részt vesznek az ár befolyásolásában. A 19. században szabad volt a verseny teljesen, aztán ebből kivettek bizonyos munkavállalói köröket, hogy melyek szabályozottabbak és garantáltabbak, és melyek a nem garantáltabbak. Ezek tulajdonképpen kivételek voltak eleinte, akiket lefedett a szociális védelem. Igen, ma abból indulunk, hogy kell a szociális partnerség, szubszidiaritás, de ezen új csoportok tényleg szabályozatlanak, nincsenek még mechanizmusok. A szakszervezetek sem tudnak velük mit kezdeni. A kicsik, a nagyok egyaránt ezekkel az új platformokkal, és ez itt a fő probléma tehát, utolsó gondolat, erről még kevés szó esett ma, hogy az érték vándorlás, az érték mozgás a munkavállalás kapcsán. Egy tanulmány már foglalkozott ezzel, és annyit sikerült felmérnünk, hogy, hogy akik személyesen dolgoznak, azok a személyes értékeiket pénzesítik, és róluk, velük nagyon nehéz tárgyalni versenypolitikai szempontból. Ez már megint csak egy politikai kérdésé válik, ha ezt ad extremum, ad extremum tovább gondoljuk. Sehr herzlichen Dank, Herr Professor, sehr herzlichen Dank an alle Köszönöm szépen, professzor úr, és mind a négy meghívottunknak is. Azt hiszem ez a vita nagyon izgalmas, érdekes volt folytatjuk a munkát, és akkor a DJ Ample-lel is szoros kapcsolatban maradunk. Marian Überg asszonyt is akkor már ez alkalomból köszöntöm, hogy eljutott hozzánk, és akkor megadom neki a szót, hogy elmondja meglátásait. Thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Marian Über vagyok, a az Empel főigazgatóságról. Nagyon érdekes, nagyon izgalmas vita volt ez a mai. Nagyon érdekes előadásokat hallhattunk, láthattunk, és szeretnék arról beszámolni, hogy a közösségi gazdaságról szóló állásfoglalásokra vonatkozó bizottsági eh, választ most készítjük elő. Az adatokat illetően, illetve az adatokhoz való hozzáférést illetően, ezt egyébként mi is eh, hangsúlyoztuk tavaly júniusi agendánkban, a közösségi gazdaság témájában, hogy hiányoznak az adatok, hiányoznak az ismeretek. Igyekszünk mindent megtenni a bizottság részéről, hogy megpróbáljuk ezt a helyzetet megoldani. Az Eurostattal is együtt dolgozunk, hogy javítsuk az adatok helyzetét, illetve különböző, sokféle tanulmányt készítünk, illetve kezdeményeztünk a bizottság különböző főigazgatóságok részéről, illetve a mi főigazgatáságunkon belül, hogy megnézzük, hogy a közösségi gazdaság a foglalkoztatásra milyen hatással van. Egy eléggé nagy méretű mintán dolgozunk, és a következő év második negyedévében fogjuk majd az eredményeket tenni. Ezért nagyon szívesen beszámolok majd akkor a következtetéseinkről. Illetve a be nem jelentett munkavállalásra vonatkozó platformot is elkezdtük, és egy eh, szociális párbeszéd bizottság foglalkozik az alkalmi munkavállalókkal, a közösségi gazdaság általános gazdaságra gyakorolt hatásáról, stb. És egy nagyon fontos statisztikai elem, egy olyan adat, amit érdemes lenne megvizsgálni, ez az, amit a kanadai statisztikai hatóság néhány hónappal ezelőtt készített el. Egy munkaerő felmérésen belül van egy külön moduljuk, ami a ami kimondottan a közösségi gazdaságra vonatkozik, egészen pontosan a személyszállításra, illetve a lakáskiadásra. Tehát azt nézték meg, és megállapították, hogy a munkaerő esetében a rendszeres munka már az 1% alatti arányt éri el. Ez egy nagyon érdekes és fontos statisztika. Köszönöm. Dankeschön. Köszönöm szépen. Nem kívánok kísérletet tenni arra, hogy mindent összefoglaljak. Három megjegyzés részemről. Az első. Heinz Becker készített erre. A szociális piacgazdaságot említette, és nem a szabad piacgazdaságot. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy itt a szakbizottságon is időnként emlékeztetek kell arra a szociális piacgazdaságra. Az is jellemző, hogy társadalmilag azt kívánjuk szabályozni, amit szabályozni kell. Ez a vita éppen arra hívta fel a figyelmet szerintem, hogy a valószínűleg legnagyobb változást látjuk a viszonyokban, a munkavilágában az elmúlt száz év során, vagy akár még hosszabb időszakra nézve, és Lizák professzor úr is felhívta a figyelmet a kormány fehér könyvére, Ipar 4.0 címmel, vagy Munka 4.0 címmel, és eh, itt nagyon komoly változások vannak, és nagyon komoly társadalmi szabályozásra sorul ez a változás. Természetesen a szociális partnereknek megvan itt a kötelességük, de mind a számos dolgot nem tudnak csak ők szabályozni, ezért társadalmi, pontosabban szólva politikai szabályozásra van szükség. Nem csak a nemzetállamok szintjén, hanem az át határokon átnyúló jellege miatt ennek, ezeknek a munkaformáknak európai szinten kell szabályozni, és ez a mi dolgunk. Az első pont ez volt, aztán a második pont csodálkoztam az elmúlt hetekben, távolról csodálkoztam rá a dolgokra, mint már mondtam, az IPA 4.0-át néztem, és a munkavilágának fejleményeit, persze akadémiai szinten tehettem ezt meg csak a beteg ágyamból, és ekközben vita so, vita folyt a szociális jogokról, és sehol sem volt link, kapcsolat abban a kérdésben, hogy hol nem megfelelő médiában néztem most, ne, nem azt nézem csak, amiről mi itt a parlamentben vitázunk, mert el kell, hogy mondjam, még insiderek, mint én sem nagyon látnak ebből sokat. A nyilvánosság előtt más összefüggés van, az európai minimális szociális jogok és a jövőbeli fejlemények kapcsolata nem kerül előtérben, és itt egyébként szakértőkre nézve, de parlamenti képviselőként is nagyon sok dolgunk van, hogy valahogy ezt jobban megjelenítsük, és egy kicsit a, a nyilvánosságban folyó vita is összekapcsolja ezt a két dolgot egy európai szociális pillér, a szociális jó pillér, amiről szoktunk beszélni, és eh, ez nem egy szociális eh, eh, táncrend csak, ami nem kötelező azért, hanem bizony kötelező dolgokat kell abban előírni, mert egzisztenciális kérdésekről, szociális státuszról van szó az emberek vonatkozásában. Vagyis, amit mindenképpen gyorsan kell tennünk, hogy összefoglaljam meg, kimondjam, hogy mit szeretnék, meg kell akadályozni, hogy egy újfajta cselédrendszer alakuljon ki, ilyen napi díjas alapon, ez már azt hittük, hogy megszűnt, és eh, hát máshol is egyelőre már egyes területeken látjuk, de újabb területek jönnek majd hozzá ehhez még, és a felelősséggel bíró társadalmi erőknek itt valamit tenniük kell, és itt az Európai Parlamentben ehhez hozzá kell járulnunk. Köszönöm szépen a vitát, köszönöm eh, a szakértőknek, az Európai Bizottságnak, eh, figyelemmel kísérjük ezt a témát még, többet fog ez bennünket foglalkoztatni, mint amennyire szeretnénk szerintem. Jó, rendben. Van még 8 percünk, mielőtt megkezdjük a következő vitát. A technikus úr uh, újra zajt kelthet, és uh, 8 perc szünet jut nekünk. 11-kor folytatjuk.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

Can you hear me? Ok, we're gonna make a test. Euh, alors à la régie, on me fait signe ici que vraisemblablement le son ne passe pas dans, le, dans les casques. Uh, can you can you please say a few things uh, continuously, please, because we need to make a test. Thank you.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 something. Yeah, it was him. You're clear? So, ich würde jetzt gern weiter... Akkor pedig én folytatnám. Abban bízom, hogy a technika is felkészült. Egyre újabb konferencia technikákat eh, igénylünk a fogyatékossággal élő személyek összefüggésében az Európai Fogyatékosság ügyi stratégia a téma, Helga Stevens. Már ismertek az eljárások, a folyamatok, azt hiszem időközben. Tulis kolléga, megkezdhetjük a munkát? Nézzük meg a továbbiakat, hogyan dolgozunk. Megfelelő közvetítés van, zöld, sárga és piros kártyáink vannak, lapjaink vannak. Ha a piros lapot mutatjuk, akkor nem értjük, hogy az éppen beszélő mit mond a sárga lap. Azt jelzi, hogy túl gyors az illető, és a zöld azt jelzi, hogy minden rendben van. Kérem, hogy a lapokat hagyják az asztalon az ülés vége felé. A piros és sárga lapokat ne vigyék magukkal a nyári foci meccsekre, és az meghívtuk a mai napra a vita elmélyítésére, mint mondtam, hogy a fogyatékosságügyi stratégia elmélyítéséről van szó, négy eh, szakértők van, emelően Grans, az Európai Bizottság, a Foglalkoztatási Főigazgatóság részéről, nagy Ádád, a másik, az Európai Fogyatékosságügyi Fórum, eh, Rosita Hikli, az Európai Ombudsman Hivatalától, és Damian Tatic úr, az UN CRPD bizottságának alelnöke, ő videókonferencián jelentkezik, ez az, amit hallottak itt előjáróban, mert a technikus kolléga azzal foglalkozott, hogy a kapcsolatot megteremtse, remélem még mindig megvan a kapcsolat, és meg is kezdhetjük majd akkor a közvetítést, hogyha Tatics úr kerül sorra, mivel ő lesz a negyedik. De egyelőre Emmanuel Grange a DG Ample nevében. Köszönöm elnök úr a meghívást a bizottsághoz, és hogy előadhatom az európai fogyatékkal élőkkel kapcsolatos stratégia részleteit, és köszönöm szépen különösen Ekeszi Stevens asszonynak, aki nélkül nem tudnánk tovább lépni a stratégia fejlesztésével. Röviden ezt a stratégiát azért hozták létre, hogy segítse az ENSZ konvenciójának végrehajtását ezen a területen, és azért, hogy koherenciát teremtsen az európai politikákban, ennek van egy cselekvési terve a hozzáférésre, az emancipáció, az egyenlő jogok, a foglalkoztatás, a szociális védelem, az egészség és a külső kapcsolatok vonatkozásában. Ezt a stratégiát idén februárban véglegesítették. Ez egy staff working document, tehát jelenleg szolgálaton belüli használt anyag, de a formális értékelése elkezdődött, de még nem zárult le, és eh, a jövőre vonatkozó elképzeléseket tartalmaz, illetve tesztel, felméri a jelenlegi helyzetet az Európai Bizottság, és vizsgálja, hogy milyen intézkedésekkel lehetne ezt a stratégiát eh, bővíteni, és milyen konkrét fellépésekre, intézkedésekre van szükség. Ezt a jelentést hamarabb is elkészíthettük volna, szerettük volna legalábbis, de megvártuk a közmeghallgatások párbeszéd eredményeit. Több mint 1700 válasz futott be hozzánk, és ezeket értékelve, és a függelékben megvan ez az értékelés, arra jutottunk, hogy be, tehát tudtuk végre, hogy mik a fő aggodalmak, melyekkel kell különösen foglalkoznunk a fogyatékkal élő személyek foglalkoztathatósága szempontjából. Sok ilyen fenntartás aggodalom van, de kiemelném a legfontosabbakat. A függelékben továbbá az is elolvasható, ott ugye megvannak ezek a részletek a stratégia végrehajtásával kapcsolatban, a konkrét akciókkal kapcsolatban, és az ENSZ ajánlásai kapcsán megfogalmazott tanulságok is. Az ötös számú függelékben pedig ott van a jelenlegi helyzet jogi értelemben vett felmérése. Az utóbbi évek vizsgálatai alapján, de ez most nagyon aktuális a fogyatékkal élők szempontjából. E, e, ez nem tartalmaz valamennyi kompetenciát, amit az Európai Unió magára vállalhat. Erre van egy formálisabb dokumentum, de e, alapjául szolgálhat minden későbbi jogalkotási dokumentumnak ezen a területen, és segíthet a stratégia végrehajtásában. Ha, nos, mik ezek a következtetések, amelyekre utaltam? A stratégia fő, fő céljai továbbra is aktuálisak, fenntarthatók, sok tennivaló Az eddig tett intézkedések alapvetően jók, de folytatni kell ezeket a fellépéseket egészen a stratégia teljes megvalósulásai 2020-tól kezdve. A foglalkoztatási és e, e, egészségügyi és szociális inkluziós területen azon leszünk, hogy 2020-ig tényleg minden aspektusa megvalósuljon a stratégiának. Kiemelnék néhány konkrétabb aspektust, hogy mit sikerült már is megvalósítani például elfogadtunk a European Accessibility Act kapcsán egy új szempontot, új irányelv készül, készül a jogalkotás a közlekedésre vonatkozóan, a személyes egy, segítségnyújtásra vonatkozó ajánlás, iránymutatás, és egy kísérleti projekt is elindult nyolc tagállamban a fogyatékkal élők segítése szempontjából, és gondolom ezek tanulsága hasznos lesz majd a szélesebb körű kiterjesztés során. Eredményt értünk el a strukturális alapok felhasználásában, mert a, a hozzáférhetőség szempontját sikerült érvényesíteni az operatív programokban, és a, az emberi jogi cselekvési tervvel is megteremtettük az összefüggést, az Erasmus plus szal ugyancsak, amelynek van a fogyatékkal élőkre vonatkozó része, és ez a munka dokumentum, ez a jelentés összességében nagyon pozitív eredményeket tartalmaz. Ez egy tény szerű anyag, tehát nem kell, hogy itt most szubjektíven értékeljem, de azért látnunk kell, hogy mit kell még tenni, folytatni kell az utat, felmerültek olyan kérdések, amelyek kifejezetten a jövőre vonatkozóak. Tehát konkrétan 2020-ig mit kell még tennünk? Világos, hogy a formális elemzésén túl a stratégiának, ebből ki kell hozni egy jövőre vonatkozó új stratégiát is, meg kell még azt a tényt is vizsgálni, hogy szükséges-e még egy európai stratégia egyáltalán, ha igen, akkor milyen formában, mennyi időtartamra vonatkozóan, mely területeken, melyek tehát a kiemelt kérdések, amelyekkel feltétlenül foglalkozni kell és Stevens asszonyjal erről már egyeztettünk, hogy melyek lennének most praktikus szempontból a legfontosabb feladatok. Ugye van némi szabadságunk ebben, hogy ezt eldöntsük. Köszönöm szépen az ilyen értelemben adott javaslatait a parlamentnek, és a közös gondolkodás reményében mondtam mindezt. Hát Köszönöm szépen nagyon szívesen továbbítunk ilyesmit. Nagyja Hadat az Európai Fogyatékosságügyi Fórum képviseletében 7 percben kérem, hogy foglalj össze. Köszönöm szépen, hogy meghívták a fórumunkat erre az eszmecserére. Az Európai Fogyatékosságügyi Fórum 8 millió embert képvisel egész Európából. Örülünk annak, hogy a Foglalkoztatási Bizottság és, és Stevens asszony konkrétan foglalkozik egy jelentés keretében ezzel a témával. A, a 4.2-es cikk keretében az ENSZ egyezményből, amely külön vizsgálja a fogyatékossággal élő személyek jogait és fogyatékos élő személyek és szervezőik számára ez rendkívül fontos. Mi is részt veszünk ebben a munkában mindedig. Egy szakértői párbeszédet folytattunk itt a parlamentben júniusban, és Stevens asszony eddig elkészítette a tervezetét, és mi hozzájárulunk a végleges formához. A következő főpontokat emelném ki egy eredményi jelentés az Európai Bizottság részéről. Egy átfogó áttekintést nyújt az intézkedésekről, amelyeket végrehajtottunk nyolc területen, amelyeket lefed az egyezmény. Nagyon fontos még, hogy figyelemmel kísérjük az egyezmény végrehajtását, és az 2015-ben erre egy felszólítást kapott az Európai Unió részleges, részletes listával, amelyet az eredményjelentés is tartalmazott. Az, ezt az összefoglaló megfigyelések megállapítják, hogy a fogyatékosságügyi stratégia megfelelő módon felhasználandó egy új cselekvési terv kialakítására a következő évekre, amíg a stratégia még tart 2017-2020-as időszakban, és felszólítják arra, hogy az európai idevágó stratégiát megfelelően folytassuk a 2020-as időszak után 2030-ig. Ez figyelembe veszi az összes jogot, amelyet a CRPD tartalmaz, vagyis egy devágó egyezmény. Igyekszünk kialakítani, előkészíteni a terepet egy újabb stratégiára európai szinten. Ehhez szükség van egy általános értékelésre. Megfigyeljük, hogyan alakultak a fogyatékosságügyi jogok, és a megfelelő stratégiának tartalmaznia kell több cselekvési területet, és időnként felül kell vizsgálni az idevágó szakpolitikákat, programokat és finanszírozási eszközöket is, mint például az, európai nemek közötti egyenlőségi stratégiát, az Európai Unió külügyi szolgálatának kötelezettségvállalásait is. Ehhez megfelelő költségvetésre is szükség van, és megfelelő benchmarkható mutatókat kell megállapítani a méréshez. Az Európai Fogyatékossági Stratégiát elfogadtak mielőtt a CRPD hatályba lépett volna itt Európában, ezért az új stratégiának olyan eszköznek kell lenni, amely a CRPD-t fokozottan veszi figyelembe. A 2030-ig tartandó CRPD stratégia figyelembe veszi az összes európai intézményt és ügynökséget, és teljes mértékben magába foglalja a CRPD bizottság megfigyeléseit az Európai Unióval kapcsolatban, de a ma a stratégiának teljes mértékben integrálnia és központba kell kerülni a globális szociális stratégián belül. Az, az európai 20 as az európai szemeszter és az európai mechanizmusoknak is ezt figyelembe kell venni. Ezen túlmenően a fejlesztési célokat is szem előtt kell tartani az ENSZ 2030-as stratégiájának megfelelően. 2021 legyen a fogyatékosság élő személyek európai éve ehhez inputtal hozzájárulunk, részt veszünk párbeszédekben, és rá szeretnénk figyelni, mutatni a legfontosabb pontokra, amelyeket figyelembe kell venni központi témaként és mindent átölelő témaként az Európai Fogyatékos Ügyi Stratégia végrehajtása során. A 2030-as CRPD stratégia is ide tartozik. Annak érdekében, hogy a fogyatékos igazságügyi jogokat mainstreameljük, egy megfelelő gyakorlatot kell kialakítani, e, és az összes programban, szakpolitikában meg kell jelennie ennek az elvárásnak a CRPD ajánlásai alapján. És el kell, hogy mondjam, ehhez szükség van az idevágó szervezetek bevonására is. Éppen ezért ezt ki kell egészíteni egy úgynevezett gap analysis-szel, a szakadékok elemzésével, tehát az eltérés elemzéssel, amit a szakpolitika kialakítása során figyelembe kell venni. Ez a gyakorlat és az elemzés, az eltérés elemzés mindenképpen kerüljön átültetésre az Európai Fogyatékos Ügyi Stratégiába. A CRPD kifejezetten rámutat arra, hogy a fogyatékosságügyi szervezeteket be kell vonni, és konzultálni kell velük a monitoring és a végrehajtás során. Az Európai Fogyatékosságügyi Stratégia további alakítását úgy kell elvégezni, hogy egy strukturált párbeszédet kell folytatni az Európai Unió és az Európai Fogyatékossági Hivatalok között az összes szervezetével együtt. A 4230-as cikk értelmében az Európai Bizottságnak létre kell hoznia egy kapacitás alakító programot, a szervezetek számára, amelyek így képesek elvégezni az alapvető feladataikat. Végül pedig azt javasoljuk, hogy egy intézményközi koordinációs mechanizmust is hozzunk létre, amely megkönnyíti a váltást és a folyamatos átmenetet és végrehajtást az Európai Fogyatékosságügyi Stratégia kapcsán, illetve az ide tartozó obszervációt, megfigyelést, és, a, valamint az ENSZ egyezmény megfelelő végrehajtását is. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Rosszita Iké, az Európai Ombudsman Hivatala. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, Stevens asszony, köszönöm, hogy meghívták az Európai Ombudsman Hivatalát erre az eseményre. Az Ombudsman Hivatala a CRPD e- bizottság keretrendszerét képviseli, amely felügyeli az egyezmény a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló egyezmény végrehajtását. A keretrendszernek az Európai Parlament, az Ombudsmani Hivatal, az Alapjogi Ügynökség és az Európai Fogyatékosságügyi Fórum a résztvevője. És a keretrendszernek az összes tagja hozzájárult ehhez az előadáshoz saját megbizatásokon belül. Még mielőtt az Európai Fogyatékosságügyi Stratégiáról beszélnénk, két közelmúltbeli tevékenységről szeretnék beszámolni, amelyről a képviselőknek is tudniuk kell. 2017 áprilisában a keretrendszer találkozott a tanács emberi jogi munkacsoportjával, hogy eszmét cseréljenek arról, hogy a fogyatékosságot az összes Európai Uniós jogszabályokban, politikákban megjelenítsék, az Európai Unió hatáskörén belül, illetve hogy az Európai Uniónak milyen lehetőségei vannak azzal kapcsolatban, hogy a jegyzőkönyvet, a CRPD-hez csatolt jegyzőkönyvet jóvá hagyják, amely egyéni panaszokra vonatkozik. 2017 májusában pedig a nemzeti keretrendszerekkel való találkozót szerveztünk meg annak érdekében, hogy a CRPD monitoringjáról szóló bevált gyakorlatokat megvitassuk. A 19. cikken alapult ez a tevékenység a független önálló életmódról és az ennek a támogatásáról. Tehát ezek a közös tevékenységek természetesen kiegészítik azokat a munkákat, amelyeket a keretrendszer egyes tagjai végeznek az egyezmény végrehajtásával kapcsolatban. Ami pedig az Európai Fogyatékosságügyi Stratégiát illeti, ahogyan tudjuk, ez a stratégiának a fő eszköze, hogy támogassa az Európai Unió által, az egyezménynek az Európai Unió általi végrehajtását. És ez az esemény különösen fontos, és jól illeszkedik ebbe a rendszerbe. Előrelépés történt, például az internetes akadálymentesítésről szóló irányelv jóváhagyása tekintetében, illetve az akadálymentesítési intézkedés csomag tekintetében. Az Európai Strukturális és Beruházási Alap is támogat nagyon sok tevékenységet, illetve az előzetes feltételrendszerről is szólnunk kell, például az intézményi ellátásról a közösségi alapú ellátásra való áttérés esetében. A bizottság kötelezettséget vállalt arra is, hogy más területeken is intézkedéseket hozzon, mint például az egyenlő bánásmódról szóló irányelv. Azonban a Genfi Bizottság, CRPT Bizottság azt ajánlotta, hogy a stratégia időszakos értékelésében ezt állapította meg, hogy az Európai Uniónak egyértelmű irányvonalakat kell meghatároznia, hogy a felügyelő, illetve megfigyelő bizottságok pontosabb tevékenységet folytathassanak, és a fogyatékossággal élő személyekkel jobban együtt tudjanak működni, illetve az őket képviselő szervezetekkel. 2016. júliusában ez a parlament szintén felszólította az Európai Bizottságot arra, hogy a stratégia felülvizsgálatát arra használja fel, hogy egy nemi alapon befogadó jellegű CRPD stratégiát fogadjon el, és egyértelműen végrehajt, egyértelmű végrehajtási ütemtervet határozzon meg, illetve megfelelő referenciaértékeket és mutatókat az egyértelmű ütelmezésen kívül azt is figyelembe kell vennünk, hogy megfelelő nyomonkövetésre van szükség azzal kapcsolatban, hogy a gyakorlatban hogyan hajtják végre az intézkedéseket és a jogszabályokat. Ez nagyon fontos része a hatásosságuknak. A jelenleg és a jövőbeli kihívásokkal is foglalkoztunk, például, hogy a megszorító intézkedések milyen hatással voltak a fogyatékossággal élő személyekre, illetve a jelenlegi menekült helyzet milyen hatással volt erre. Ami pedig a keretrendszer tagjainak hozzájárulását illeti az alapjogi ügynökség, illetve az Európai Fogyatékosságügyi Fórum a stratégia félidős értékelésében részt vett. És ők is rámutattak arra, hogy a stratégiának olyan intézkedéseket kell tartalmaznia, amely a CRPD bizottság észrevételei végrehajtják, például a strukturális alapok használatával kapcsolatban. Nagyon fontos itt a parlamentben az a dimenzió, hogy a szervezetek azt is kérték, hogy a fogyatékossággal élő személyek politikai részvételét javítsák. Például a FRA azt javasolta, hogy akadálymentesíteni kell, illetve jobban kell akadálymentesíteni a szavazóhelyiségeket, és szabványos iránymutatásokat kell kidolgozni a középületekre vonatkozóan, ahol a szavazóhelyiségek általában találhatók. Az Európai Fogyatékosságügyi Fórum rámutatott arra, hogy az értelmi fogyatékos személyek helyzetét is javítani kell ezen a területen. Az alapjogi ügynökség szerint pedig eh, az Európai Uniós intézményeknek is meg kell erősíteniük a meglévő mechanizmusokat, hogy jobban bevonják a fogyatékosságügyi képviseleti szervezeteket illetve lehetőségeket kell elősegíteni a konzultációs folyamatokban való részvételre, és biztosítani, hogy ezeket a nagyon jól hirdessék meg és reklámozzák, és akadálymentesített hozzáférést biztosítsanak az anyagokhoz. A fogyatékossággal élő nők és gyermekek helyzetét is kihangsúlyozták. Ez tehát néhány példa arra, hogy a keretrendszer milyen munkát végzett. Azt is mondanám, hogy egy holisztikus és megújító stratégiára van szükség, enélkül ugyanis az egyezményt nem tudjuk megfelelően végrehajtani. Köszönöm, elnök úr! Danke sehr. Köszönjük szépen. Negyedik előadónkat fogjuk meghallgatni. Most jön be a technika. Daniel Tatic urat üdvözlöm, az UNCRPD bizottság alelnökét, akivel Skype konferenciát fogunk, videokonferenciát fogunk folytatni Belgrádban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

Helga Stevens kapszót előadóként először. Thank you, Chair. Colleagues. Kollégák, szakértők. Mindenek előtt a szakértőknek köszönöm, hogy időt szántak erre a mai eszmecserére Köszöntöm szépen az MP titkárságának azt is, hogy akadálymentes hozzáférést biztosított, és ez egy fontos része eh, a tevékenységüknek, hiszen a megfelelő reprezentatív szervezeteknek is jelen kell lenniük az ilyen munkán. Örülünk annak, hogy eh, tudatosítjuk, hogy a stratégia végrehajtása során a parlament eh, külső szervezeteket is bevon, és fontosnak tartjuk, hogy 2020 után erőteljesebben dolgozzunk ezen. Ezen a héten a jelentés megszületett, és szoros egyeztetést folytatunk az EDF-fel, annak tagjaival és más európai szervezetekkel, amelyek a diszkriminációmentes tevékenységet biztosítják Európában. Az irodám nyolc szakértői workshopot szervezett jelentős részvétellel. megragadnám az alkalmat, hogy köszönjek Kósa, megköszönjük Kósa Ádámnak és Merjen Hárkinak, a kollégáknak az együttműködésre. Köszönöm azoknak a képviselőknek is, akik a workshopokra elküldték eh, a képviselőiket, és remélem, hogy valamennyiük hasznára váltak ezek a workshopok. A tervezetet elküldtük az EDF-nek és a tagoknak, a képviselőknek is, hogy megkapjuk a visszajelzéseket, bevonjuk a megfelelő szakértőket, így a végleges szöveg kidolgozásába. Ezzel párhuzamosan az EDF felé és tagjával együttműködtem egy sor módosító kidolgozásában, és sikerült egyébként néhány oldalban összefoglalni a legfontosabb megjegyzéseket. Azt gondolom, hogy az összes módosítót figyelembe tudjuk a venni a végleges szöveg kialakítása során, és az annyi előadók visszajelzéseit is várjuk szeptember 6-a előtt. Úgy gondolom, hogy ez sok idő, még akkor is, ha figyelembe veszük, hogy időközben nyári szünet is lesz. Örömmel várom a munka folytatását a kollégákkal, a CRPD keretében, az Európai Bizottsággal, a megfelelő fogyatékosságügyi szervezetekkel. Bármilyen kérdésük, ha van, kérem forduljanak hozzá a módosítókkal kapcsolatban, a jelentéssel kapcsolatban árok rendelkezésükre. Örülök, és köszönöm a, a, a, a szakérteknek, hogy eljöttek a mai napon. Még egyszer köszönöm valamennyiknek, hogy lehetővé tették ezt a rendezvényt, ezt a munkát és ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a néppárt nevében Flóra asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Nagyon örülök, hogy létrejött ez a mai eszmecsere, és remélem, hogy a mai ülésünk tanulságai majd bekerülnek a végső jelentésbe. Árnyék előadóként Megpróbáltam többféle szférával felvenni a kapcsolatot. Szerettem volna megtudni, hogy a stratégiát hogyan hajtják végre, és hogy néz ki a jövő ebből a célból. Kérdőíveket írtam szakértőknek és laikusoknak egyaránt, és a válaszokat most kell feldolgozni, illetve hát részben feldolgoztuk őket, és a következők a következtetéseink. Ideértve a workshopokat is, amelyeket ugyancsak felhasználtunk az adatgyűjtéshez. Többet kellene tudnunk a stratégiáról, információs kampányra van szükség, és az is kiderült, hogy a stratégiának egyértelmű tulajdonosa kéne, hogy legyen. Tehát az e- Európai Bizottságnak szorosabb kapcsolatba kellene lépnie a kontaktcsoportokkal. Meggyőződésem, hogy a mai kommunikációs technikák mellett, ha a nemzeti delegációk rá indulnak erre a kérdésre, akkor ez megoldható, és sokkal jobb eredményeket érhetünk el, mint hogyha csupán a konzultációra hagyatkozunk, az internetes konzultációra. Annak érdekében, hogy a stratégia valódi siker legyen, az érdek csoportokat a stratégia minden fázisában meg kell kérdezni. A koncipálás, a végrehajtás és az értékelés során egyaránt. A 2020-30-as stratégiáról beszélek. Hangsúlyoztuk továbbá, amikor a tanulságokat leszögeztük, hogy folyamatos monitoringra lenne szükség és egy akciós terv végrehajtására, egy európai hozzáférési aktusra. Akadálymentesítési intézkedés csomag. És a független életvitelre vonatkozó alstratégiára is szükség lenne. És elhangzott még, hogy több képzési lehetőséget kéne megragadni, és a munkavégzés támogatás intézkedést. Kérem a kollégákat, hogy a két perces felszólalási időt tartsák be. Az SSD nevében most Merita Özklubnak adok szót, és aztán Minkevics a kollégának. You, uh, the main point. Köszönöm szépen. A Szociáldemokrata frakció fő szempontja ilyen témával kapcsolatban az az, hogy a fogyatékosságügyi stratégiát felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy az ENSZ egyezmény végrehajtását szolgálja. Legalábbis megfelelő monitoring struktúrát kell tartalmaznia az egyezmény végrehajtásával kapcsolatban. A stratégia nem veszi figyelembe azokat a negatív konzekvenciákat, amelyeket a gazdasági válság gyakorolt a fogyatékossággal élő személyek jogaira. Tudjuk, hogy a fogyatékossággal élő személyek a szociális védelemre támaszkodnak, és tudjuk, hogy mennyire kiszolgáltatottak a munkaerőpiacon, ez pedig valóban olyan téma, amelyre a gazdaság nagyon komoly kihatással van. A fogyatékossággal élő személyek bevonására is, eh, befogadására is nagyon komoly hatással volt a gazdasági válság. A következő pont pedig, ami valószínűleg a legfontosabb, hogy kezdjünk el elgondolkozni azon, hogy az Európai Fogyatékosság ügyi stratégia 2020-2030 között hogyan fog kinézni. mert csak két évünk van addig, amíg lejár a jelenlegi időszakra vonatkozó stratégia, és el kell kezdenünk gondolkozni azon, hogy hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy az EU az ENSZ egyezmény szerinti kötelezettségeit teljesíteni tudja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Így működik a két perc. Harkin asszony. Thank you, Chair, and... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy megszervezték ezt a találkozót, és köszönöm mindenkinek a részvételt. Én magam nagyon hasznosnak találtam. Ezt néhány kérdést is szeretnék feltenni. Először is a panel tagjaitól, hogy milyen eddig meghozott intézkedésekről gondolják azt, hogy megfelelnek a CRPD-nek Említettük például az internetes akadálymentesítést, az ombudsman hivatal egyéb intézkedéseket is említett, de valójában azt szeretném tudni, hogy mi működött jól, de mi nem működött jól akár azért, mert nem megfelelőek a jogszabályok, vagy az iránymutatások, vagy azért, mert eh, amit eh, elfogadtak, nem hajtottak végre. Tehát a kérdésem az, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le. És azt is szeretném kérdezni konkrétan, hogy az új fogyatékosságügyi stratégiában milyen konkrét intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a CRPD-t végrehajthassuk. Természetesen a teljes részvételre gondolok itt, a fogyatékossággal élők teljes részvételére. De ezen túl pedig azt is szeretném kérdezni, hogy a az akadálymentesítési intézkedés csomaggal kapcsolatban elhangzott az épített környezet témája. Vannak-e egyéb területek, ahol a CRPD-t nem megfelelően hajtjuk végre jelen pillanatban az akadálymentesítési intézkedés csomaggal kapcsolatban. Tehát ezzel kapcsolatban szeretném hallani véleményüket. Yes. Köszönöm szépen. Tatjana Stanuka. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Helga Stevensnek és a titkárságnak, hogy megszervezték a mai ülést, illetőleg oly módon szervezték meg, hogy ez egy nagyon konkrét tematikus ülés megfelelő civil szervezetek meghívásával, is. Természetesen várjuk a dokumentum megszületését, és hát megfelelő módosítókkal fogunk előállni. Bízunk abban, hogy széleskörű konszenzus sikerül kialakítani. Biztos is vagyok abban, hogy megfelelő módosítókat fogunk összeállítani, amelyek és a különböző frakciók egyet tudnak majd érinteni. Ami a jelentés struktúráját illeti, természetesen nagyon fontos, hogy a prioritást jelentő területekre koncentráljuk, de azért további területeket sem szabad figyelmen kívül hagyni a tevékenységnél, például a nők és gyermekek esetében, hogyha fogyatékossággal élők külön kell foglalkoznunk ezzel. És természetesen azt is gondolom, hogy ez is fontos, hogy a jelentés elsősorban a jövőre koncentrálja, a jövőbeli stratégia, amely 2030-ig tart, majd rendkívül fontos. Nagyon bízom tehát abban, hogy hatékonyan tudunk együttműködni. Köszönöm szépen. Kuneve asszony, két percben, kérem. Köszönöm. Kollégák az Európai Bizottságnak, a szakértőknek nagyon értékes hozzászólásokat hallottunk. Köszönöm. Tehát még egyszer az előadásokat. Ez egy óriási munkát jelentett, amit eddig kellett elvégezni ezen a területen. És úgy gondolom, hogy ezeket, ezt az eddig elvégett munkát konkrét tevékenységekbe kell átültetni, erősíteni kell a láthatóságát az intézkedéseknek, amelyeket eddig is meghoztunk, mert ha kevés az információ, akkor alacsonyabb szinten számíthatunk segítségre. Nagyon Érdekes eszmecserére került sor a mai napon, eddig is, és abban bízom, hogy sikerül az itt elhangzottakat figyelembe venni az európai fogyatékosság egy stratégia kialakításában. Azt gondolom, hogy ki kell laknázni a jelen jog lehetőségeit ezen a területen, és ez alapján erősíteni a jövőbeni tevékenységünket. Úgy gondolom, hogy meg kell értenünk, hogy adott esetben miért nem sikerült kellő haladást elérni, és ezekre konkrétan kell rá reagálnunk. Figyelembe kell venni azt a hatalmas potenciált, amely megnyílt az új technológiák alkalmazásával, és úgy gondolom, hogy ez egy tényleges prioritást élvező terület. Azt hiszem, hogy ha megszereztük a szükséges információkat és tudást, akkor ambíciózusnak is kell lennünk. A megszorítások időszakában, a szigorú gazdasági politika időszakában civilizációs és kulturális feladat, hogy segítsünk a fogyatékossággal élő embereknek. Nem civilizált dolog, hogyha ezeket az embereket eh, akadálynak tekintjük, akiken csak segíteni kell. Azt gondolom, hogy eh, nem tekinthetünk ezekre az emberekre úgy, mint költségtényezőkre. Azt gondolom, hogy ezeket az embereket be kell vonni, meg kell nyitni előttük a sorompokat, és bátorítani kell őket a részvételre. Ha meg kell hallani a hangjukat. Nem engedhetjük meg, hogy a nehézségek és a politikai játszmák háttérbe szorítsák ezeknek az embereknek az érdekeit. Nem szabad az intézkedések költségeitől megijedni, mert eh, ezen csoportok bevonása gazdagít bennünket. Köszönöm szépen. Az utolsó Joel Melin az előadók között. Köszönöm, elnök úr. Egy nagy politikai terület tárása zajlik most, a, amely már 20 éve az ENSZ által zajlik, 2000 óta nálunk, és a mentesség, az akadálymentesítés stratégiájával megpróbáljuk az európai mobilitást így módon is javítani. Ez egy kiemelt terület. Három indikátort alkalmazunk, ugye a, a szegénység, a foglalkoztathatóság tartozik közéjük. Azt akarjuk tudni ugyanis, hogy Európában egyáltalán melyik ország hajtja végre a akadálymentesítési politikákat. Nagy oda kell figyelnünk, mert a tanácsi 2000-es közleményben ugye az is szerepel, hogy itt a személyes szabadság és a piac működése mellett ugye 2010-ig el kell érni célokat, Nos, nem tudom, hogy hol tartunk. 30 milliárd euró ö, ö, állna erre a rendelkezésre, de pontosan tudjuk, hogy az akadálymentesítési célokat csak nagyon korlátozottan sikerült elérni, ezért szeretném megkérdezni azt, hogy hogyan lehetne a negyedik oldalon szereplő célokat ténylegesen megvalósítani. Köszönöm szépen. Köszönjük. Akkor két-két percet tudok adni még a szakértőknek. Egyetértenek? Jó, akkor Kósa úr, meghallgassuk még a szakértőket, vagy arra ne legyen már idő. Összesen nyolc percünk van, és négy szakértünk. Egy percben? Jó, tessék. Tényleg egy perc? Elnök úr, valóban nagyon rövid leszek. Én nem akarok, nem akarom megismételni az előttem szólókat. Én arra szeretnék rávilágítani, hogy fontos a jelentés, hogy kiegyensúlyozott legyen és reális cél, célok legyenek benne. Mert a szakértőkkel folytatott ecmecserék alkalmában is, én részt vettem ott, és nagyon hasznosak voltak. És, de még mindig vannak olyan elképzelések, amelyek nem férnek bele az EU kompetenciájába. Ezért, az EU, ezért fontos, hogy a mi politikusok vállalható és védhet, védhetően dolgozzunk együtt, és részt vegyünk a tanácssal. Olyan weniger wie eine Minute. Toll. Kevesebb volt egy percnél is. Nagyszerű. Emmanuel Grange a DGMP képviseletében. Köszönöm szépen. Röviden válaszolnék. Az aktuális stratégia az ENSZ konvencióból van levezetve, még hogyha akkor még nem is volt ratifikálva teljes körűen, már elkezdtük rajta a munkát, és nyilvánvaló, hogy az új stratégiának prioritást kell élveznie, és a végrehajtásnak is. Nem lehet mindent megvárni. A fenntartható fejlődés kapcsán is megfogalmazódott. Szóval Köszönöm szépen, hogy nagyon sok új elemet felvetettek. Biztos vagyok abban, hogy a jelenlegi stratégia értékelése és az értékelés elkészülte után szoros kapcsolatot fogunk keresni a civil társadalommal és az európai szervezetekkel is, hogy ezeket részletesen áttárgyaljuk nagyon ö, ö, oda fogunk figyelni, nagyon ö, vigilánsak leszünk a jelen fejleményeit illetően. Köszönöm szépen. Immaculata Placencia kapszót. Nő, das ist, hat sie in Fehler eingeschrieben. Tévedés, elnézést, nagyja. Nagyja adatnak adok szót. Okay. Thank you. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az elvégzett munkáért, a hozzászólásokért, és hogyha olyan fogyatékosság, fogyatékosságügyi stratégiát akarnak, amely erőteljes, illetve az Európai Unió egyéb kötelezettségvállalásai tekintetében mindenképpen garantálni kell azt, az akadálymentesítési iszténkedés csomag tekintetében, hogy megfeleljenek a CRPD követelményeinek. Az épített környezet tekintetében, az szabad mozgás biztosítása tekintetében, nagyon fontosnak tartjuk, hogy garantálják azt, hogy a fogyatékossággal élő személyt minden szakaszban és minden lépésben eh, figyelembe veszik. Az akadálymentesítés legyen valódi akadálymentesítés. Egyéb esetben csak egy intézkedés csomagunk van, ami nem biztosítja az akadálymentesítést. Ezért a következő európai fogyatékosságügyi stratégiának biztosítania kell azt. Ki kell hangsúlyozni a CRPD azon cikkeit, az 1-estől a 32-esig, amelyek erre vonatkoznak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rosita. Okay. Köszönöm szépen, Márien. Hárkin kérdésére reagálnék. Két pontról van szó, ugye még valóban van egy ilyen szakadék, az egyik a CRPD megfigyelésén alapszik, hogy egy részletes listát állítottak össze a kapcsolatban, hogy mi hiányzik a véleményük szerint. Szerintem érdemes foglalkozni ezekkel az ajánlásokkal, és ne csak panaszkodjunk a levélre, hanem az ajánlások szellemével érdemes foglalkozni, ez nagyon fontos a szememben. A másik pedig tényleg azt javaslom, nézzük meg, hogy a monitoring keret eh, tagjai mit mondtak, eh, hiszen elhangzott ott, hogy mennyire fontos, hogy a monitoringnak, a megfigyelésnek komolynak kell lennie, hogy legyen egy ilyen megfelelő keret, és eh, pontosan meg kell határozni, hogy mit kell még tenni. Sok minden van, ami jól alakult, de vannak még feladatok, és szerintem érdemes ezt figyelembe venni. Köszönöm szépen. Brüsszel hívja Belgrádot. Tatics úr. Két percben parancsolja. Uh, general comment number two on accessibility uh, tells uh, all the stakeholders in European Union what the Accessibility Act said Compass. So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 Köszönöm Belgrádnak, a vita végére értünk, a résztvevőknek, a szakértőknek. Köszönöm szépen, hogy eljöttek és részt vettek a vitában. A munkát majd folytatjuk ebben a kérdésben még a tervezett eh, augusztus 30 en 31-én kerül a szakbizottságunk elé, a foglalkoztatási bizottság elé a Határidő a módosítók kapcsán a szeptember 6-a dél, és a módosítókkal szeptember 28-án foglalkozunk még, és október 19-én a foglalkoztatási bizottságban lesz a szavazás ennek. Ha ez megvalósul, akkor 2017 novemberében a plenárisra is kerülhet. Tehát nagy munkánk van, és sok sikert kívánok. Ezzel ezt a napi rendi pontot berekeztem. Köszönöm szépen. Ezek után tovább léphetünk? Az általános költségvetés, az Európai Unió általános költségvetések, 2018-ról van szó természetesen, valamennyi szakasz. Először Devrik Lón az előadó kap uh, Köszönöm szépen, elnök úr. A tervezetet, a véleménytervezetet már szétküldtem a kollégáknak, a júniusban elfogadott irányvonalat követjük, amikor a budgetben lévő kollégáknak megadtuk az MPL prioritásait. Most pedig a véleményünkkel a 2018-as költségvetés tervezettel kapcsolatos véleményünket fogjuk megadni. 2018-as év nagyon fontos év lesz az Európai Uniónak, ugyanis ezen mandátumunk végére érünk, és olyan költségvetési keretrendszert kell biztosítanunk, amely megfelelő a foglalkoztatás a gazdaságunk gerince, ezért szeretnénk biztosítani, hogy a foglalkoztatásra és a növekedésre vonatkozó programok költségvetését erősítsék a költségvetésben. A további vitákat folytatva augusztus 30-án fogunk szavazni. A jelenlegi véleménytervezet a fiatalok munkanélküliségére összpontosít, ami az Európai Unió számára még mindig nagy problémát jelent körülbelül 24 százalékos volt az ifjúsági munkanélküliség 2013-ban, egyes országokban még mindig túl magas. A 25 év feletti munkavállalókat eh, megnézve hogy a fiatalkori munkanélküliség 18-19% körül van jelenleg, és a költségvetésnek azt kell biztosítania, hogy ezeket az eltéréseket prioritásként kezeljük. Én magam is módosítókat fogok beterjeszteni annak érdekében, hogy egyéb hátrányos helyzetű csoportokat is belevegyünk a szövegben. Nagyon örülök, hogy az új szolidaritási programban további forrásokat biztosítanak a program számára, és a foglalkoztatás ügyi költségvetési sorokat védeni kell, meg kell tartani. A, a tanácsi javaslatot várjuk még, ami ma délután fog érkezni, és nagyon remélem, hogy a fiatalkori foglalkoztatási kezdeményezés és megfelelő támogatást kap. Július 17-ig lehet módosításokat beterjeszteni, és várom a kollégák hozzájárulását. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek elsősorban az idejükért, a hozzájárulásukért nagy öröm volt velük dolgozni, és további együttműködésre számítok a szakbizottsági szavazás előkészítésére 30, október 30-án fogunk majd szavazni erről. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm. Ez az SSD frakcióból Sprieto kollégának adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy örömmel látom Önt itt, elnök úr, ezen az ülésen. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, a vélemény szerzőjének az együttműködésért, és nagyon remélem, hogy folytassuk, e- folytatjuk ezt a kielégítő együttműködést, amit a korábbi jelentésnél is megvalósítottunk, de szeretném tisztázni a politikai gondolataimon túl amely a 2018-as költségvetéssel kapcsolatos, néhány konkrét javaslatot is elmondanék, ami aggasztja a szociáldemokrata frakciót. Az első az, hogy nem értjük egészen pontosan, hogy az új kötelezettségvállalások és az új szakpolitikák, amelyeket az Európai Bizottság vállal az új kihívások tekintetében, mint például a biztonság, a védelem kérdése, és az Európai Szolidaritási Testületre vonatkozó javaslat is támogatandó. Nagyon fontos programok azért még működnek az Európai Unióban. Nem értjük egészen pontosan, hogy miért akarják ezt a szolidaritást az Európai Szociális Alap kárára finanszírozni. Ezek az új politikák, eszközök, nagyobb költségvetési erőfeszítést igényelnek a tagállamoktól és a közösségi költségvetéstől, de nem a kifizetési kötelezettségvállalások kárára kell ezt megvalósítani, olyan programok kárára, amelyek a szociális kohézió szempontjából fontosak. Nem értem tehát, hogy ezek az új projektek hogyan valósulhatnak meg más projektek kárára, és megpróbálják kierőszakolni belőlünk a parlamentből, hogy döntsünk valami és valami között. Tehát a szolidaritási eh, hadtest, illetve az Európai Szociális Alap között. Mi ezt nem vállaljuk. Az egyiket nem lehet a másikkal felváltani. A jövő évi költségvetésben nagyon aggaszt, hogy kifizetési csökkentés csökkentés történt a legkiszolgáltatottabbakra vonatkozó európai alapok tekintetében, és ez elfogadhatatlan. Most eh, lépünk ki a válságból, és úgy tűnik, hogy eh, most már kevésbé fontos hogy erőfeszítéseket tegyünk a sürgősségi segítségnyújtási alapok tekintetében, és most van az, hogy még többet kell tennünk, hiszen a recesszió az egyik legsúlyosabb, ami a társadalmunkat érintette, és jelen pillanatban nagyon sok embernek élelmiszerre, ruhára van szüksége, hogy legalább minimális méltósággal tudjanak élni, ezért ezt a 9%-os csökkentést nem tudjuk elfogadni. Nagyon aggaszt még, az Európai Globalizációs Támogatási Alap csökkentése amelyet mi erősíteni eh, szeretnénk, úgy gondoljuk, hogy ezt kell tennünk, és azzal fejezném be, hogy biztos vagyok abban, hogy nagyon zökkenőmentesen tudunk együttműködni a vélemény előadójával és a frakciók szóvivőivel. Azt gondoljuk, hogy ebben a szakbizottságban meg kell védenünk azt, ami a hatáskörünkbe tartozik, az Európai Szociális Alapot és a leginkább kiszolgáltatottaknak nyújtandó segítséget. Köszönöm szépen, Erika Trepéciuszt nem látom. Akkor Marian Harkinnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm az előadónak a leírtakat. Nagyon jó volt az együttműködés mindeddig, és örülök, hogy figyelembe vette a véleményében az AFED bizottság sok javaslatát, és beszél arról, hogy a foglalkoztatási és sorokat meg kell védeni. De Sergio felszólalására reagálnék. Ő az Európai Szolidaritási Testület finanszírozásáról ugye beszélt, és én nem látom ennek az értelmét, hogy az Erasmus-t csökkentjük, mintha csak egy pénzösszeg lenne, most beiktatunk egy újabb pénzösszeget, anélkül, hogy megfontolnánk, hogy milyen területektől vonjuk el a pénzt. Nem tudom, hogy születette bármilyen értékelés arról, hogy ennek a pénznek, elvont pénznek mennyi volt a hozzáadott értékteremtő képessége, és most mennyi lesz az új helyen. Szóval nem, nem látom be a logikát. Valaki feljött, felhozta ezt a gondolatot, mert hirtelen pénzt kerestek, és megfontolás nélkül, véleményem szerint, áttették a pénzt, ez a hetedik bekezdésben van. Szóval én nem akarom a szolidaritási testület létjogosultságát sem aláásni, de mindenképpen értelmezhetetlen számomra, hogy nem látok semmilyen ellenzést arra vonatkozóan, hogy ezen a helyen ez a pénz több hozzáadott értéket fog produkálni, mint a korábbi helyén. Kaptunk itt valamit, amelynek nincsen a hátterében értelmezés, elemzés, minimum hiányolom ezt. Köszönjük. Schwab nem Lopes nem látom most, Jean lambert sem látom, az EFTP-nek eleve nem volt előadója, Dominik Márten kap akkor szót. Köszönöm, elnök úr! Nincs meglepetés ebben a költségvetési tervben 2018-ra vonatkozóan ugyanazt kell megállapítanunk, mint korábbi évek során is. A foglalkoztatás nem nő, a mikrogazdálkodókat nem támogatják, az migránsok száma nem csökken, a munkából élők nem tudnak tisztességesen megélni, és egyre nagyobb százalékát vegyegeti a szegénység és a szociális kizár, kiz, kirekesztés a lakosságnak ahelyett, hogy az okokat kezelnénk, megpróbáljuk a költségvetést formálisan egyensúlyba hozni, miközben ugye a foglalkoztatási programok, a szociális innovációs programok szenvednek, és megint nő a magánérdek, és csökken a fiatal munkavállalók összes lehetősége maga a számvevőszék is elítélte a hatékonytalanságát az eddigi költségvetésnek, és ugyanebbe az irányba megyünk tovább évről évre. Itt lenne annak az ideje, hogy feltegyük a valódi érdemi kérdéseket. Ráadásul ugye elesünk majd az angol befizetésektől, és ezt semmi nem kompenzálja. Köszönöm szépen. Ezek után az Európai Bizottság a DG Ample nevében Brigitte Fellaki szól, illetőleg Pascalin Ferreke lesz, aki hozzászól. Brigitte Fellaki úgy tudom az, aki reagál az eddigiekre, talán mindjárt a éppen feltett kérdésre is reagált. Köszönöm a parlamentnek ezt a véleményt, amely, mint mindig, jó kérdéseket vett föl a költségvetéssel kapcsolatban, és fontos gondolatokra irányítja rá a figyelmet, hogy mit kéne megvédeni az európai költségvetésben konkrét kérdésekre válaszolva, az előadó és árnyék előadó kérdésekre, ez a költségvetés tervezet eh, egy részletes elemzés eredménye. A, a globalizációs alap és a FED vonatkozásában is, és úgy gondoljuk, hogy a a, a tételek le tudják fedni azokat a feladatokat, amelyekre létrejöttek. Még akkor is, hogyha van egyes tételek tekintetében csökkentés, átgondoltuk, hogy milyen igények vannak az adott feladat iránt a tagállamokban, és szerintem a parlamentnek nem kell aggódnia. Ugyanez érvényes a globalizációs alap vonatkozásában is stabil ez a struktúra, és a felmerülő szükségleteket képes lesz lefedni. Ha pedig mégsem lenne, akkor vannak olyan mechanizmusok, amelyek a szükséges pénzeket rugalmasan előteremtik. Ami az új Európai Szolidaritási Testületet illeti, igen, ez egy új dolog, és mint minden új gondolat, ez is új kérdéseket vet föl. A kérdések jogosak. Ez egy mm, közös kezdeményezés, és látnunk kell, hogy itt egyrészt az önkéntes munkát támogatjuk, másrészt pedig a fiatalok munkához jutását, a munkaerőpiaci integrációját és szakképzését. Én nem is a csökkentés szót használnám, hanem a programok közötti átcsoportosítás kifejezéssel írnám le ezt, ami történt. Mintegy 25%-ban új pénzeket sikerült a marginokon belül találni, és ez azt jelenti, hogy ha egy új kezdeményezés jött, jön létre, akkor ezt lehet a meglévő programok költségvetési sorainak átcsoportosításával finanszírozni. Olyan logikát alakítottunk ki, amely rá van szabva az új programokra, miközben az Erasmuson belül is lehetővé teszi az önkéntességet, a folytonosságot garantálja, foglalkoztatási és munkaerőpiac integrációs szempontból is. Ugye itt 35 milliárdról beszélünk, ez is három évre oszlik el. A szociális alapnak pedig megmaradnak a saját prioritásai, de vegyük észre, hogy itt 25%-kal több pénzzel gazdálkodunk, amit el lehet most osztani az évekre. A cél az volt, hogy a fiatalok munkaerőpiaci integrációját segítsük. Reméljük, hogy ez sikerülni fog. A bizottság már tette erre vonatkozó jogalkotási javaslatot, és létezik egy közös nyilatkozat is az ezévi jogalkotási prioritásokra vonatkozóan minden eszközzel a fiatalok helyzetét próbáljuk javítani, és reméljük, hogy minden fontos kérdést lefettünk. Köszönöm szépen. Még a menetrendet ismertetném, vagy emlékeztetnék rá. Itt van egy javítás, módosítás. A módosítók határideje megmarad július 11-e mérben. A jelentés tervezett módosítóihoz új határidő van 17-e, 14 óra, tehát július 17 ez egy kicsit hosszabb volt, valami szoftver nehézség, a szoftver csak később nyílik meg, ezek után több idő marad. Remélem, hogy a nyári szünet az előadók, illetőleg a módosítók esetében nem zavarodik össze. Augusztus 30-án foglalkozunk ezzel, és szavazunk róla. Aztán a többit majd a koordinátorok a héten csütörtök délután egyeztetik és megbeszélik az előadóval. Köszönöm a figyelmet, az együttműködést. Egy kicsit hamarabb végeztünk. Kellemes ebédszünetet kérem, hogy 15 órakor a szavazások megkezdésével mm, legyünk jelen talán akkor többen leszünk, mint most. Van még munka tehát. Jó itt étvágyat!